Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la récréation... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, a szünetnek vége, folytatjuk a munkát. Köszönöm az összes kollégának, hogy pontosan érkezett. Azt kérem önöktől, hogy legyenek csöndben. Ma lesz az év leghosszabb szavazási napja, hiszen gyakorlatilag egész napot a szavazásnak szenteljük. A szavazások a következő évi költségvetés módosításairól szólni fognak főleg, de azért, hogy aperitívként meghozzuk az étvágyat a szavazáshoz, két másik szavazással, más témákkal kezdjük. Ezekkel a témákkal kapcsolatban szakbizottságunknak ö, véleményt kell formálnia, illetve ajánlásokat megfogalmaznia. Barbara Matérának fogom megadni először is a szót, aki három különböző témával kapcsolatban fog felszólalni. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről van szó. Nem nagyon szeretnék vitát nyitni erről, hiszen nagyon keves, kevés időnk van, de mégis az előadónak megadom a szót, de megkérem, hogy ő is legyen nagyon rövid. Remélem a szavazás sem lesz nehéz. Spero di essere veloce, anche se devo stare attenta Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, természetesen figyelembe kell vennem a tolmácsokat is, de azért megpróbálom megvilágítani a kérdést. Három dologról van szó eh, itt a globalizációs kigazítási alapok kapcsolatban. Eh, Dániától volt, illetve Spanyolországtól, Galiciától volt egy kérés. Két Dán kérdés, kérés volt az egyik Dán kérdés, kérés esetében 8 millió 900 ezer euróról van szó. És arról van szó, hogy itt elektronikus eszközöket előállító gyárba 1100 személyt vegyenek fel. A másik pedig 139 egy támogatási intézkedésre. 139 munkavállaló 1 millió 200 ezer eurót kérnek arra, hogy ezeket a személyeket tehát megtarthassák a munkahelyükön. Ami pedig Galiciát illeti, 500 operátorról van itt szó, textiliparban. 1 millió 850 ezer euró Ami a parlament kérését, illetve a Költségvetési Szakbizottság kérését az Európai Bizottság felé illeti, itt alternatív fizetés, finanszírozást találunk az alapban a kifizetési előirányzatokra. Tehát az A költségvetési sorban az innovációs program az innováció és versenyképesség programban találtuk ezt, illetve a vállalkozásoknak eh, nyújtott programban. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék több időt eh, szenni majd a vitára, hiszen a kollégákat eh, érdekli az, hogy az Európai Bizottság milyen döntést hozott, hiszen van itt egy módosításunk, illetve három módosításról van szó ezek többé-kevésbé azonosak. Az egyik az Aldétől jött, ebből és Island részéről, a másikat a szocialisták fele támogatja, Darben és Kréla. Ez a két módosítás nyitja meg a vitát gyakorlatilag ennek az alapnak a jövőjéről, és és csak szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy mi az álláspontunk, és mi a néppárt álláspontja. Ennek az alapnak a jövőjéről már beszéltünk egy jelentésen belül, és az új pénzügyi tervben is fogunk beszélni erről. Ami a harmadik módosítást illeti, a három módosítás gyakorlatilag egyforma. Itt Alvaro és Island módosításról van szó, ezt támogatom. Gazdasági válság és megszorító intézkedések idejében kerül erre sor, mint ahogy ezt tegnap is mondtuk, Nos, tehát ebben az időszakban teljesen jogos az, hogy a parlament, illetve az Európai Bizottság próbáljon meg valami más költségvetési sort találni a finanszírozásra, ne a vállalkozásoktól vegye el a pénzt. Köszönöm. Tökéletes volt. Jelentéstevő úr, Álvaro úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én tolmácsaim kiválóan dolgoztak, és nagyon jól fordítottak. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját is, és árnyék jelentéstevő vagyok, úgyhogy engem még Harlan úr módosító javaslata is érdekel. Ugye ehhez benyújtott egy indoklást a jelentéstevő. Minket az érdekelne, ugye láttuk, hogy az átcsoportosításokat a versenyképesség területéről vonnák el, ez pont a KKV-kat érinteni. Ez nyilván a néppártnak is ugyanolyan fontos, mint nekünk, illetve más frakcióknak, úgyhogy Háglung úrnak mondom, hogy ezért nyújtottuk be ezt az első módosító javaslatot. Az értelmes eszköz felhasználás értelmében talán meg tudjuk győzni a jelentéstevőt arról, hogy ezt a módosító javaslatot fogadja el. Merci, cher collègue. Köszönöm, kedves kolléga. Más nem kért szót. Jó. Akkor szavazunk. Ha jól értem, három módosító indítvány érkezett, amelyek a három jelentésre egyaránt vonatkoznak, tehát minden egyes alkalommal hogyha elfogadunk egy módosítást, az mindhárom esetre vonatkozni fog. Mindenki előtt ott van a szavazólista? Az ötös bekezdés egyes, Alvaro a, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. Öt, kettes módosítóindítvány, Darden úr és Greiler asszony a jelentéstevő ellenzi mellette. Ellene. Köszönöm. Ezt is elutasítottuk. Hármas módosítóindítvány. Egy szóbeli kiegészítéssel, amely ott olvasható a szavazólistán. Mindenki látja, és a jelentéstevő támogatja. Mellette, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Köszönöm. A többség támogatta, úgyhogy elfogadtuk. Nos, a záró szavazást egybe a három témáról fogjuk, ezt kérte a jelentéstevő is, a módosító indítványok együtt, mellette. Köszönöm. Ellene. Kettő tartózkodás, tartózkodás nem volt, akkor a három jelentést tehát elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek a kiváló minőségű munkáért, illetve a kivételes sebességért, amelyel sikerült egy szinte tökéletes egyhangúságot elérnie a szakbizottságunkban felhívom a többiek figyelmét is, hogy a példája követendő. Szidóniát is kérem majd a következő hozzászólónkat, hogy legyen ugyanilyen gyors és hatékony. Most pedig a kilences pont következik napi rendünkön. Ez az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosítása. A Nagyesda Nejenszki asszonyaké a jelentéstevő, a külszolgálatról van tehát szó. Két percben megkérem az előadó asszonyt, hogy foglalja össze a módosításokra vonatkozó véleményét, és utána rögtön szavazni is tudunk. Jelentéstevő asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy módosi, a suffragulation módosításával kapcsolatos jelentéstervezetről fogunk szavazni, a külügyi szolgálatra vonatkozik, ez a júri jelentéshez tartozik. A júri jelentést egy hét múlva fogják szavazásra bocsátani. A Költségvetési Bizottság két módosítást nyújtott be, ez a az eredeti 20 módosításhoz kapcsolódik. Emellett három kompromisszumos javaslatot és három szóbeli módosítást javaslok. Az általános véleményem az, hogy a módosításokat korlátok között kellene tartani, és csak azt kellene tényleg bevezetni, azokat a módosításokat, amelyek elengedhetetlenek az külügyi szolgálat munkájának felvételéhez. Madridban júniusban elfogadtunk egy megegyezésre jutottunk, és ezt szeretném tiszteletben tartani. Mindazonáltal el kell mondanom azt, hogy egyes kérdésekben, mint például a földrajzi képviselet, támogatom a néppárti kollégáimat, és a 2010. július 8-ai állásfoglalást is, amely a külügyi szolgálat munkájának megkezdéséről szól. Ennyi lenne. De mi az ami? I promise to be short. Megígértem, hogy rövid leszek. Köszönöm szépen. Ha mennyiben nincs felszólási kérelem, ez csodálatos. Azt javaslom, mindenkinek ott van a szavazó listája az asztalán, ahol olvashatók a szóbeli módosítások is. Az egyes kompromissz, az A kompromisszumos nagy A kompromisszumos módosítóindítványról szavazunk mellette, ezt a jelentéstevő készítette. Köszönöm, ellene. Aha, három. A zöldek. Tartózkodás. Nincs tartózkodás, elfogadtuk. A nagy B módosító mellette. Még mindig kompromisszumról van szó. Mellette, mellette a szocialistáknál van mellette? Köszönöm. Ellene? Nagy B, igen, tartózkodás. Nincs tartózkodás, a nagy B-t elfogadtuk. A nagy C kompromisszumos módosító mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Nincs tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most következik egy blokkban szavazunk, az egyes blokkról egy mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tovább lépünk a jogalkotási állásfoglalás tervezetre. Nagy nem, a nagy már lefettük, mind a hármat lefettük, jó nagy A, 1-es és a 21-es, ezeket már lefettük a nagy A kompromisszummal, tehát akkor a rendelet tervezett, a rendet javaslata folytatjuk, 10-es mellette. Hát úgy tűnjük, hogy Goran Fenn vesztett, tehát mindannyian vesztettük. Elvesztette a fonalat, akkor most mindannyian zavarban vagyunk. Akkor egyes cikk, hetes pont, rendelet, javaslat, tízes módosító indítvány, Nejszki asszony Görán sikerült követni, mellette, mellette, ellene. Nagyon sok ellen van, ellenszavazat van, úgyhogy elektronikusan fogjuk ellenőrizni. Nem, nem, én nem szavazhatok, nem szavazok. Megnyitom a szavazást. 36-an vagyunk a teremben. Föl kell ébreszteni a kollégákat. Lezárom a szavazást. 18 mellette 17 ellene elfogadtuk. 28-as Valtieri úr mellette. Köszönöm. Ellene. Egy ellenzés mert tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Nyenszki asszony szobai módosítója ennek olvasható a szövege mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Egy tartózkodás, nagy többséggel elfogadtuk. 12-es módosító, ez az egyes blogban már benne volt, úgyhogy a C, ez is benne volt a C kompromisszumban. Csak úgy, mint a 13-as 30-as és 31-es módosítóindítvány, indítvány, ezek is a C kompromisszumban voltak. 29-es szobeli módosításról van szó, amelyet a jelentéstevő asszony talán felolvas, ha nem, akkor majd én. Trüppel asszony is szeretne hozzászólni. Na, nagy esda, nagy esda. Ha szeretné, elnök úr, akkor felolvashatja ön is, csak annyit szeretnék mondani, hogy tegnap este a néppárt és a szocialisták megegyezésre jutottak, a 29-es módosítással kapcsolatban a földrajzi e, egyensúly tekintetében, mert ez e, itt valószínűleg rosszul értelmezték a kvótarendszer bevezetését eredetileg. felolvasom, tehát. Töröljük a azt, a, hogy, hogy a, a szám keretében hozzáadott, és aztán hozzáadunk valamit, majd kivesszük belőle azt, hogy buy, és beletesszük azt, hogy in accordance with, vagyis ezzel ennek megegyezően, ettől sokkal világosabb lesz a módosító javaslat. Köszönöm szépen. Akkor, ha jól értem, akkor van néhány kolléga, aki ezzel egyetért, több különböző frakció képviselői, és szeretnék a rendeletbe ezt a földrajzi egyensúlyt betenni a kóták nélkül, hiszen a kóták azok túl merev megoldás lennének a külpolitikában, de mégis lenne egy ilyen utalás az egyensúlyra. Ez, ezt az utalás jelleget az európai intézményekben amúgy ismerjük. Helga kért szót. On behalf of my colleague Francis... Franciska Brandner nevében, aki nem tud itt lenni ma, szeretném felolvasni a módosító uh, a módosító javaslatunkat 2010. december 31-ig az üres pozíciókra való felvétel figyelembe kell, hogy vegye az indikatív munkatárs felvételi célokat, amelyek megfelelnek a referencia értékeknek és figyelembe kell venni az alul reprezentált tagállamok kérdését is, vagy az alul reprezentált tagállamokat is. Így szeretnénk átfogalmazni ezt a módosító javaslatot. Madame le rapporteur. Yes, thank you. Jelentéstevő, köszönöm szépen mi szeretnénk a saját szövegünkhöz ragaszkodni. Jó, akkor először a jelentéstevő szóbeli módosítójáról szavazunk, és ha elutasítjuk, akkor Trüppel asszony javaslatát is szavazásra bocsátom, tehát mellette kiszavaz a 29-es módosítónak. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Így tehát Helga módosító indítványa nyitva kiesett. A 14-15-16-os lefettük az egyes blogban, 17-es jelentéstevőtől mellette. 17-es mellette. Na jó, akkor azonnal is elektronikusan szavazzunk, hiszen látom, hogy nagyon megosztottak a kollégák. Elle n'a toujours pas sa carte. Valakinek még mindig nincs meg a kártyája. Jó, akkor majd én szavazok helyette. 21 mellette, 18 ellenne, elfogadtuk tehát. 32-es Brandner asszonytól. A jelentéstevő ellenzi. Mellette. E, köszönöm. Ellene. Mindenki más. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Így tehát ezt elutasított. Galtieri nincs száma ennek a módosítónak, a 17-es azon miatt azonban okafogyottá vált, úgyhogy 18-as jön, és a 19-es és a 20-as, de ezeket lefedi az egyes blokk, csak úgy, mint a, hogy a nagy á... nem, nem, nem, most összezavarodott az elnök úr elnézést. visszafele lapoztam, mondja az elnök úr. Tehát a 22-es módosító, a jelentéstevő azt javasolja, hogy helyettesítsük a szöveget mással mellette. Köszönöm, ellene. Ellene, ellene, ellene. Tartózkodás. Jó, akkor elfogadtuk. 23-as ugyanígy, 24-es ugyanez, nem, nem, nem. Na jó, 23-as a jelentéstevőtől. Mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es módosító jelentéstevőtől. Itt egy kicsi fogalmazásbeli változtatással éltünk, hogy az néhány tagállam alul, elektronikusan szavazunk, tehát néhány tagállam alul reprezentáltsága, és ide beszúrjuk azt, hogy nationals. Nos, tehát akkor megnyitottam a szavazást, le is zárom. 20-18 arányban elfogadtuk. Kettes. Ez az egyes blogban már benne volt. 25-ös. Gualtieri úr, a jelentéstevő ellenzi mellette. Na jó, elektronikusan szavazunk erről is, megnyitom a szavazást. Én is szavazok. Ahogy Szidónia jelzi nekem, úgy szavazok. Lezárom a szavazást. 22 igen, 16 nem, úgyhogy ezt elfogadtuk, Gualtieri úr. Ez azt jelenti, hogy nem, nem, 25-ös volt. Ez lesz akkor a 3B bekezdés. Hármas módosító szóbeli mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes, ez az egyes blogban benne volt. 26-os. A jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk csak a szocialisták szavaztak ellene, és a zöldek, bocsánat. És elkopult. Nagy B, ezt lefettük már, 5-ös és 27-es, ezt is lefettük. 6, 7, 8, 1-es blokkban a 9-es. A jelentéstevő támogatja mellette. A 9-esről szavazunk tehát. Elektronikusan szavazunk róla a 9-es módosítóról. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 21 igen, 18 nem. Elfogadtuk. És ez minden. Úgyhogy akkor most a záró szavazás következhet mellette. Köszönöm, ellene. Kettő ellene, tartózkodás van-e? Nincs tartózkodás. Akkor egyhangúság mínusz kettővel, tartózkodás nélkül elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönöm az összes kollégának. Nos tehát, akkor most most, hogy így bemelegettünk, Andressen asszony jelentése fog következni. Mindenkinek megvan a szavazó listája Andrasen asszony jelentéséhez? Nagyszerű. Akkor azonnal szavazhatunk is, jelentéstevő asszony. Szavazhatunk, vagy szeretne hozzászólni? Kérem, akkor ad, megadom a szót. Eh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. European countries are... Manapság sok európai országban van sztrájk, sőt ma is egyszerre több helyen, főleg a megszorító intézkedések miatt, amelyeket a kormányok most megpróbálnak foganatosítani. És ö, most engedni azt hiszem költségvetési szempontból nagy hiba lenne a megszorító intézkedéseken. A mai helyzet, az utcákon uralkodó állapot a stabilitási paktum lábbal tiprásának köszönhető, és nyilvánvaló, hogy szankciókra volt és van szükség. Maradjunk komolyak ebben a témában. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Más hozzászólási kérelem nincs. Akkor az egyes módosítóról már is szavazunk, Kozlovszki úré nem, illetve szeretett volna még Harton úr hozzászólni, megadom a szót. I would very strongly like support. Én is támogatom András asszonyt. Nagyon fontos, különösen a jelenlegi helyzet tükrében, hogy minden intézkedést támogassunk, és azokat a tagállamokat, amelyek nem együttműködőek, szankciókkal sújtsuk. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. Egyes módosító, Kozlovszki úr, jelentésteve ellenzi, mellette. Köszönöm, ellene. 1, 2, 3, 4, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító Kozlovszki a jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm ellene. 4. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító Kozlovszki mellette. A jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm ellene. 10 tartózkodás. Köszönöm, ezt is elfogadtuk, de már más többséggel négyes módosító Kozlovszki jelentéstevő mellette van, ki van még mellette. Köszönöm, ellene. Helga. Tartózkodás. Helga ellenáll. Elfogadtuk. Helga óriási ellentmondása ellenére az ötös következik Kozlovski és a jelentéstől ellenzi mellette. Köszönöm, ellene. Négy, köszönöm. Ezt is elfogadtuk. A hatos módosító indítvány szóbeli kiegészítéssel él Kozlovski úr. Itt olvasható a szövege is, a jelentéstevő mellette van, mellette. Köszönöm. Ellene? Egy mert nem szavazott, tartózkodás nincs, akkor elfogadtuk. Hetes, Kozlovski, jelentéstevő mellette van, mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. kilences, es Kozlovski. Itt most ellenzi a jelentéstevő, de ki szavaz mellette. Köszönöm. Ellene. tíz. 11. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 8-as, Holmeyer asszony visszavonta, tízes Kozlovski, ez is szóbeli, aminek a szövegeit olvasható. Jelentéstevő ellenzi mellette, kiszavaz. Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodás a szocialisták tartózkodnak, de a többség mellette volt, úgyhogy elfogadtuk. Következnek Trüppelasszony jelent öm, módosítói, a, szavazhatunk -e egy blogban? Nem? Jó, akkor 11-es. Hát a jelentéstevő nem szereti. Mellette? Ellene? Köszönöm, tartózkodás. A többség volt, elutasítottuk. 12-es, Trüppelszony jelentéstevő ellenzi, mellette. Mit csinál a néppártot? Na jó, ellen, elektronikusan szavazunk, hogy fölébresszük a néppártot. Nem lehet, hogy elaludjanak a koordinátorok. Megnyitom tehát, lezárom. Egy kollégánk volt, aki aludt. 14 igen, 24 nem, úgyhogy 12-est elutasítottuk. 13-as Helgától. Elektronikusan szavazzunk erről is. Elektronikusan. Most két kolléga Nem, nem, mindenki fölébredt. Lezárom a szavazást. 25 ellene, 13 mellette, egy tartózkodás, úgyhogy ezt a módosítót is elutasítottuk. És én most már nem fogok szavazni, hiszen 48 óra után a jelentéstevőnk végül megtalálta a szavazókártyáját. Ez volt tehát a 13-as. 13-as. 14-es, Kozlovszki úrtól jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene. Kettő támogatás, vagy tartózkodás, kettő szintén akkor ezt elfogadtuk. 15-ös Kozlovski, ezt ellenzi Mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Egy tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik a 16-os. Kozlovski módosító egy nagyon hosszú szóbeli kiegészítésre a szocialisták és demokraták frakciájától olvasható e, Mellette. Egyébként a jelentéstevő ellenzi. Köszönöm. Ellene. A jelentéstevő és még három képviselő ki táv, ö, tartózkodik. Köszönöm, elfogadtuk. 17. Kozlovszki jelentéstevő ellenzi. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Ezt is köszönöm, elfogadtuk. 18-as Kozlovszki jelentéstevő szintén ellenzi mellette. Köszönöm ellene. Aha. Egy kis többségnek tűnik. Hmm. Tartózkodás, köszönöm. Szokatlan kis többséggel elfogadtuk 19-es. Ezt nem mondta vissza Honheimer asszony. A Kozlovski 20-ossal megegyezik, és az jelentéstevő ellenzi. 19-es mellett ellene Köszönöm. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Akkor a záró szavazás következik az így módosított szövegről. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Két tartózkodás. Nincs tartózkodás. Akkor a véleményt elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek aki nagyon kiváló minőségű munkát végzett. Így befejeztük ezeket a szavazásokat. Azonban, mielőtt a költségvetésre rátérnénk, és Szidónia mielőtt bemelegíthetné a szavazókártyáját, átcsoportosítások is állnak itt előttünk, amelyekről szavazni kell. Az Európai Bizottságot érintő átcsoportosításokkal kezdjük, és a 14-es, 15-ös, illetve 20-as átcsoportosítással javaslom, hogy kezdjük. Ezek a globalizációs alkalmazkodási alapra vonatkoznak, hogyha elfogadtuk Barbara Materának a javaslatát, azt javaslom tehát, hogy a 2010-es súrján előadó Súrján úr támogatja, akkor egy blogban tudnánk erről is szavazni. László nem szólal fel, nem szól hozzá. De felfele tartott újjal jelzte, hogy egyetért, úgyhogy akkor szavazunk. Igent mondott, igen mondott. Tehát akkor egy blogban a 14-15-20-ról mellette. Ellene. 4, 3. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Akkor ezt a három átcsoportosítást elfogadtuk. Következik a 10 info 1. Erről is szavazhatunk give a big overview. Elnök úr, nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit áttekintést adnánk erről, ezekről az átcsoportosításokról. Én emellett pedig azt javaslom, hogy az átcsoportosításokról blogban szavazzunk, én mindegyiket támogatom. Proposition, donc. Nagyszerű. Akkor az volt a javaslat, hogy az Info 1, Info 2, Solvit, DEC 44 és azt hiszem, hogy ez az összes, ami itt van előttem, ami a bizottságra vonatkozik. Tehát, hogy ezekről egy blogban szavazzunk. Inge is kért szót? Lenne egy kérdésem. A sajtóban az elnök ö, videókamerás csoportjait firtatják. Nem tudom, hogy erről a, ez alá tartozik ez a transfer is, vagy sem. Tudják, hogy a kommunikációra vonatkozó transferen belül, nem tudom, hogy benne van-e ez a videós cucc, amit a sajtó firtat, vagy sem. Alvaro. Alvaro alelnök úr azt mondja, hogy egyáltalán nem. Nem. Ez a hármas alá tartozik, amiről majd később szavazunk, és erről egyébként egyeztettünk a szerzővel, és ezzel kapcsolatban lesz módosítás. Nem ide tartozik. Tehát nem ezzel alá tartozik a Barózó elnök videó projektje. Bien. Donc, on ne traite pas ça maintenant, mais rendez-vous. Jó, akkor az most nem tartozik ide, tehát egy blogban szavazunk az összes átcsoportosítási keremről mellette. a szocialista koordinátorokat is érdekli esetleg ez a téma? Ellene, ellene. Egy, kettő, tartózkodás, egy, elfogadtuk őket. Jó. A többi elcsoportosítási kérelem, mert kapcsolatban a jelentéstevünk még nem készült el, ezért nem tudunk szavazni költségvetés nem érintő szavazásokra végeztünk, úgyhogy visszatérhetünk a költségvetésre. Tegnap arról beszéltünk, hogy ma reggel elkezdjük a költségvetésről szóló szavazást. Hát 20 perces késésben vagyunk, de hát remélem majd behozzuk ezt. Az 1A kategóriával kezdjük. Megkezdhetjük Voilà. Est-ce que tout le monde a, euh, est en position? Mindenki behelyezkedett? Remélem, hogy én magam is készen vagyok. Magnifique. Nagyszerű a cím, fenntartható fejlődés. Ez a mai délelőtti munkánk címe, a jelentéstevő asszony. Kíván-e nyilatkozatot tenni az egy áról szóló szavazás előtt, vagy nem? Igen, jelentéstevő asszony. Köszönöm, elnök úr. Rá szeretnék mutatni arra a nagyon bonyolult helyzetre, ami az egyel kapcsán jellemzi a munkánkat. Itt az Európai Parlament legfontosabb prioritásai vannak, ugye a kutatási programok, a, az oktatási programok, a mobilitási oktatási programok, és az MFF-ben előirányzott pénzeket már kihasználtuk, tehát nagyon kevés a mozgásterünk. A tanács további ö, csökkentéseket akar, illetve hajtott már végre fontos sorokon, mint például a végrehajtó ügynökség területén, amely a hetedik keretprogramot hajtaná végre. Tehát szerintem a költségvetés tervezett bizottságféle eredeti változatát kéne megerősítenünk, hogy legalább ennyi elkötelezettségünk megmaradjon a programok végrehajtása érdekében. Tehát menjünk vissza a költségvetés tervezethez, és ahogy mondtam, fontos sorok érintettek, illetve fontosak számunkra. Tegnap a horizontális módosítókat már megszavaztuk, amelyeket a szerző terjesztett elő, ezekről a prioritásos költségvetési sorokról, de más témák, más sorok ma kerülnek sorra. Több helyen növekedett a keretössze, különösen a külön bizottságok területén, amelyet eh, mi támogattunk. De ha támogatjuk ezeket a keret növeléseket, akkor előfordulhat, hogy 29 millióval túl megyünk a plafonom. Az én gyakorlatias javaslatom a koordinátorokkal egyeztettem azt, az lenne, hogy ezt a pénzt pótoljuk ki az ITER, ETER programból, és akkor belül maradunk a marginon, ez lenne tehát a fő elképzelés. Ragaszkodjunk az eredeti prioritásainkhoz, az egy életen át tartó tanuláshoz, a kutatási témákhoz, és az ITER-ből vegyük el a szükséges pénzt. Ami a szavazás lefolytatását illeti, én soronkénti szavazást javaslok, ahogy az egyes, egyes pontban szerepel, és minden sor előtt röviden elmondanám, hogy pró vagy kontra vagyok, és akiknek még kételjeik vannak a tekintetben, hogy az iterből szabad-e elvenni pénzt, nos, azoknak mondom, hogy, hogy hogy itt, ha a prioritásainkat érvényesítjük, akkor körülbelül 30 millióval lépjük túl a lehetséges határt, tehát valahol ezt be kell pótolni, és ha nem pótoljuk be, akkor nem tudjuk a prioritásainkat ö, érvényesíteni. A koordinátorok ezzel egyetértenek. Na, tehát ami a szavazás lefolytatását illeti, azt javaslom, hogy az itesorral, itesorral kezdjük. Ott majd lesz olyan, ahol nem ajánlom a megszavazását a csökkentésnek, de alapvetően igen és holnapra lehetne halasztani a maradék sorokat, amikorra már pontosan tudjuk, hogy mennyi pénzt tudtunk elvonni máshonnan, és mennyivel gazdálkodunk. Tehát szerintem először az elvonásokról kéne az iterből szavazni. A kísérleti programok, kísérleti tevékenységek ügyében a koordinátorokkal egyeztettem, és körülbelül 15 millió kötelezettségvállalás van az egy pont alatt, és 45 milliót kéne akkor már az iterből elvonni, hogyha még ezt is érvényesítjük. Tehát kérem a bizottsági kollégák támogatását ehhez az eljáráshoz, ehhez a stratégiához, és két apró technikai megjegyzésem is lenne. Az első, önök közül sokan nyújtottak be módosítókat, amelyekben összegek szerepelnek, hogy mire mennyit kellene költeni. Ez az úgynevezett earmarking, ezt azonban a költségvetési rendelet nem engedélyezi, nem lehet célhoz kötni a pénzeket előre. Tehát amennyiben ezeket a módosítókat elfogadnánk, akkor mindig oda kell tenni azt a kifejezést, hogy a az előirányzatok részeként ami pedig a előkészítő intézkedéseket és projekteket illeti, és a kísérleti projekteket, eddig még nem sikerült megoldáscsomagot kialakítani a koordinátorokkal, de dolgozunk ezen. Tehát e felé tart a munka, ugyanakkor, mint szerző, nem lehetett nem észrevennem, hogy ezen a területen sok kísérleti projektnek olyan üzenete van, ami elfogadhatatlan, tehát lehet, hogy egyes szerzők ezt szeretnék, de akkor minden egyes sorról külön megjegyzést kéne írni. Én inkább azt javaslom, hogy mivel holnapra már tudni fogjuk, hogy melyek azok, a, amelyek elfogadhatóak a kísérleti projektek területén, én ezt holnapra megcsinálom, ezek a sorok, és akkor holnap szavazzunk róluk, és ne vegyük ezeket ma egyelőre elő. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Egy ponthoz azonban ragaszkodnék. A jelentéstevő asszony által adott információtól a pénzügyi rendelet nem teszi lehetővé azt, amit megszoktunk amúgy csinálni, mely szerint kommentárokat fűztünk hozzá, és különbözőköt. Azt kértük, hogy a kötelezettségvállalásokból körülbelül ennyi összeget erre a cselekvésre, annyi összeget arra a cselekvésre különítsenek el. Ez az earmarking. Erre most már nincs lehetőségünk. Ezzel ellentétben tudunk javaslatokat tenni, számszerűsítés nélkül a kommentárban. Tehát azt mondhatjuk, hogy ennek az előirányzatnak egy részét erre szeretnénk szállni. Garant fel, kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Szidóniának. Tudjuk, hogy nagyon sokat dolgozott ezen a kérdésen, és az egy a fejezeten, de sajnos nem tudjuk elfogadni a politikai álláspontját, mert szerintem túlságosan messze ment, amikor is a jelenlegi megszorít ö, intézkedésekre hivatkozik minden területen, nem gondolom, hogy a válsággal meg lehetne magyarázni mindenféle csökkentést. Nem fogadjuk el az összes növekedést, növelést, de úgy döntöttünk, hogy mondjuk hat költségvetési sorban nem, amellett szavazunk, hogy növelésre kerüljön sor, mert ezek nagyon fontos, prioritásos területek, és alapjában véve az ITRE szakbizottság javaslatait követjük ebben, és néhány más bizottságét is egyes esetekben, tehát lehet, hogy más a politikai elképzelésünk, de Szidoniával teljesen el, egyetértünk a szavazási eljárásban. Aztán, hogy ma vagy holnap megyünk a részletekbe az ITRE-vel kapcsolatban, ezt majd meglátjuk. Merci, Köszönöm, köszönöm szépen, Görán, hogy megkönnyítetted az elnök dolgát a szavazás megszervezésében. A szavazás eredmény ez már egy másik dolog, de a szervezési kérdésekben már is kaptam segítséget, és ennek nagyon örülök. Salvador Garriga szintén hozzá kíván szólni. Eh, Igen, elnök úr. Én szeretnék hangsúlyozni itt egy dolgot, mégpedig azt az ajánlást, amelyet a jelentéstevő tett, azzal kapcsolatban, hogy ez ugye egy nagyon-nagyon érzékeny fejezet, az 1A. A koordinátorok megpróbáltak közös megegyezésre jutni, de végeredményben ez sajnos nem sikerült. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ezek a kiegészítő módosítások, amelyeket a szocialisták nyújtottak be, nos tehát, hogy ezek az egy át 100 millióval növelnék, és ez azt jelenti, hogy többet kellene elvennünk az ITER projektből. Nem gondolom, hogy ez nagyon komoly költségvetési politika lenne. Az ITER ezzel úgy foglalkozunk, mint hogyha ez csak egy virtuális elem lenne, mint hogyha ebből csak úgy el lehetne venni a pénzt, és már át lehetne csoportosítani más területekre. Ne felejtsék el a szocialisták se, hogy mennyire nehéz ez a fejezet, és hogy az ITER finanszírozását valahogy meg kell oldanunk. Azt hiszem, hogy Szidónia javaslatát kellene követnünk, amely gyakorlatilag megjel, megfelel a mi elképzelésünknek a megszorításokkal kapcsolatban, és megfelel a valóságnak is, amelyet, amelyet szembe kell néznünk. Ártó úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy nem igazán látom azt, hogy szükség lenne rá, hogy itt nagy megtakarításokra tegyünk, kerítsünk sort. Vannak itt emberek, akik azért demonstrálnak, hogy a munkahelyeiket meg, megőrizzék rengeteg ember veszítette el a munkahelyét. E, az emberek próbálnak megtakarítani, a szocialisták is megpróbálnak e, megtakarítani, most világos üzenetet kell küldenünk. Köszönöm, kedves kolléga, más nem kíván hozzászólni, úgyhogy azt javaslom, kezdjük meg a szavazást. Fentartató növekedés, hármas oldal, az angol, illetve a magyarban is, 820-as módosító indítvány jelentést ellenzi a jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk. Következik a 721-es módosítás. Azt mondják, ez egy PM? Gören, Gören szeretné hozzászólni. Elnézést, nem akarom a szavazást itt elhalasztani, de nagyon fontos kérdésről van itt szó. A pénzügyi stabilitási mechanizmus ez tehát nem egy általános költségvetési sor. Elnök úr, ön is beszélt arról, hogy találjunk megoldást erre a problémára. Remélem, hogy ezen, ezt, ezen a soron végig tudunk menni, nem csak a 2011-es költségvetés érdekében, hanem azért, hogy legyen politikai eszközünk arra, hogy ezt a témát felvessük. Köszönöm. Ki van mellette. Tehát 721-es mellette. Ellene. Elektronikusan szavaz. Negyvenen vagyunk itt, 38-an szavaztak. Ébredjenek kollégák, kettő szavazónk aludt, 39, még egy valaki elaludt, lezárom a szavazást. Valaki még mindig nem ébredt fel. 19, igen, 20, nem, elutasítottuk. Jó. 137-es jelentéstől ellenzi mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 317-es jelentéstevő mellette, el, mellette kiszavaz. Elektronikusan szavazunk. Elektronikusan a 317-esről megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, nagyon gyorsan szavazunk, még mindig van, aki alszik. Á, ah, fölébredt. Nagyszerű. 19 igen, 21 nem, elutasítottuk. Nem volt tartózkodás. 42-55-ös a jelentéstevő ellenzi. A jelentéstevő ellenzi, azonnal elektronikusan szavazunk, hiszen tudom, hogy itt megoszlanak a vélemények. Jó, meg kell nyitnom. Nem, bocsánat. Egyszerűen eh, óriási váltás következett be, a jelentéstevő mellette van. Mellette kiszavaz. Jó. Ellene. Tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk tehát, igen, mert a 317-es kiesett, és ezért a fallback pozíciót vette fel a jelentéstevő. Tehát elfogadtuk. 47-18-as, Evenhauser a jelentéstevő ellenzi. Mellette. Kettő ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk. Renhauser új módosítója 10%-ot akar az összes sorra, ugyanazt a szabályt használjuk, amit minden esetben szoktunk. Azonban Erenhauser úrnak vannak más módosító indítványai is, úgyhogy szisztematikusan fogunk majd azokról is szavazni. Így az Erenhauser eh, jogszabály szokást fogjuk meghonosítani. Tehát a következő lap, a négyes lap le van fedve, a a korábbi kompromisszumokkal. Ez az ötös oldalra is igaz, a 68-69-esre, 46-22-es Ellenhauser úr módosítója. Ezt azt hiszem, hogy elutasítottnak vehetjük. 427-es. 427-esről részenként szavazunk. El kell a számokat és a kommentárokat. A számokról mellette van a, a kiszavaz mellette, támogatja a jelentéstevő, ellene. Köszönöm, tartózkodás, köszönöm. A számokat tehát a 427-esben elfogadtuk, a kommentást, a megjegyzést. Bocsátom, szavazásra jelentéstevő támogatja, köszönöm. De a néppárt ellenzi, úgyhogy azonnal elektronikusan szavazunk róla. Még ketten alszanak. Nem baj, most akkor is abba hagyjuk. 18 igen, 19 nem, egy tartózkodás. Tehát a kommentárt elutasítottuk, a számok megvannak, a kommentárt elutasítottuk. Az összes többi a lap végéig, az ötödik lap végéig le van fedve, úgyhogy lapozok. Lapozok. 729-es a hatodik oldalon. A jelentéstevő nem tudom, hogy szeret, mit szeretne ezzel kapcsolatban. Ellenzi, ellenzi. Kiszavaz mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Enyhe többséget tá- találtam, és ezt elutasítottuk, illetve vissza lett vonva. 41-24-es ugyan megegyezett ezzel, tehát okafogyottá vált, alap többi része már lefedésre került. Nem, nem, ellen, elnézést, elnézést, egyáltalán nem, mondja az elnök úr. Ezek kísérleti projektek illetve a hetes oldal is, tehát ezek mind kísérleti projektek, ezekkel még nem készültünk el. Ugyanez vonatkozik a nyolcadik oldalra, lapoztam tehát, a kilencedik lap tetején vagyunk. Itt is még kísérleti projektekről van szó, amikről holnap szavazunk. De a 02 15 ös sorhoz érkeztünk, a GMES programhoz, az Európai Föld Megfigyelési Program, 26 os mellett. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Köszönöm, elutasítottuk. 138-as, illetve 694-es, ezek megegyeznek a számokat illetően. És a szöveget illetően is. Minden esetre a jelentéstevő ellenzi őket, mellette kiszavaz, 138 mellett, jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 138-ról, illetve a 694-ről, amelyek így megegyeznek. Szavazunk, szavazunk, gyerünk, gyerünk! Mindenki szavazott, nagyszerű, mindenki ébren van, 14 igen, 24 nem, két tartózkodás, elutasítottuk ezt a két módosító indítványt. 33-as jelentéstevő mellette van, mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodás? Nincs tartózkodás, akkor elfogadtuk. 34-es. A jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. Őrkutatás. Következő lapon 41-27-es Hartong úr mellette. Köszönöm, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 73, 63, 73-as, bocsánat, 73-as mellette. Nem, 4287, 4287 mellette a jelentéstevő támogatja. Működik? Ellene, tartózkodás, akkor ezt a két egymással megegyezőt elfogadtuk. ...640-esről... Nem, nem, mondja az elnök úr. A jelentéstevő asszony. Akkor mi a probléma? I think the chair is too... Szerintem túl gyorsan szavaztat, elnök úr. Túl gyors vagyok? a 4287-est, most pedig a 27-es végűt kéne megszavaznunk a biztonsági kutatás témában. Elnézést kérek. Tehát, mivel egyformának tűnnek a számok, ezért tél, tévedtem, és az egész biztonsággal kapcsolatos kutatást kihagytam. Na, de most. Artong úrnak a 41-27-eséről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Jó, akkor azt javaslom, hogy Hartong úr módosító indítványaival kapcsolatban vannak még mások is, amelyek törölni akarnak sorokat. És úgy látom, hogy a többség ellenzi. De hogyha ha más, tehát hogy azokat akkor ne szavazzuk meg, de hogyha más jellegű módosítő van a kartongúrnak, akkor azokról szavazunk. A 73-as az ITRE jelentéstől mellette, mellette, ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Nincs tartózkodás, akkor elfogadtuk. 4286-os lefette, mert ez egyforma volt, úgyhogy szavazunk a arról, amiről nem akartak az előbb szavazni, a 640-es, ez csak a kommentárokra vonatkozik, a jelentéstől mellette van, mellette, ellene, azért a kellene is tartózkodás, köszönöm, de a többség mellette volt, úgyhogy a kommentárt elfogadtuk. 41-27-es Hartongúr, ismét Hartongúr, aztán 41-28 Krauser, 46. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Lapozok tehát. 41-28. Nem? Je vais, je vais trop vite. Túl gyorsan haladok? kérdezi az elnök úr. Ah, ah, excusez-moi. Ah, bocsánat, bocsánat. Feje lefelé volt kinyomtatva, és véletlenül túl sokat lapoztam. túl gyorsan haladok. Á, de talán önök is ugyanabban a helyzetben vannak, mint én, nem is tudom. 11. oldal tetején járunk, Európai Műholdas Navigációs Programok EGNOS és Galileo. 41-28, Hartung. Ugyanaz, tehát ugyanazon, azonban a 74-esről kell, hogy szavazzunk, a jelentéstevő ellene van, a jelentéstevő ellene van. Elektronikusan szavazunk. Mert tudom, hogy itt is megosztottak leszünk. Elektronik. Est-ce qu'on peut faire voter le puissant vice-président de Anne? Euh, le vote... Mm, lezárom a szavazást. 25 nem, 11 igen elutasítottuk, úgyhogy a 695-ös is kiesett, 41-28, 75 és 44-71. 4128. A GNSS sor, ez is hatóság, a 75-ös. Jó, a többit lefettük, 12. oldal. 12. oldal, itt csak Erenhauser szokásos 10%-os csökkentéseiről szokunk szavazni, ezt általában nem támogatjuk, úgyhogy tovább lépünk. 13. lap, 41-33-as szintén hartunk, 450-es, erről szavazunk, a jelentéstevő támogatja. De részenként. Először a számokról. A jelentéstevő szereti a számokat, ki szereti még a számokat a 450-esben? Szocialisták is. Ki van a számok ellen a 450-esnél? Három. Tartózkodás. Jó, akkor a 450-es számait elfogadtuk, a kommentárt bocsátom szavazásra mellette a jelentéstevő is mellette. Jó, ellen. Elektronikusan szavazunk a 450-es kommentáról, mert megoszlanak a vélemények. 39-en vagyunk, úgy jó, megvan 39, 22 nem, 15 igen, két tartózkodás elutasítottuk. Úgyhogy megint megvannak a számok, de nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. A 706 kiesik, 77 lefedve, 41-33 hartunk, 40 451, erről szavazunk. Megint részenként, először a számokról jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Egy egész sor, de a sajnos kisebbségben tartózkodás, köszönöm, a számokat elfogadtuk. Tehát a kommentár következik, a jelentéstevő mellette van. Ám elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom Megnyitom az elektronikus szavazást. 39, egy valaki az nem hajlandó szavazni, tehát 26 nem, 13 igen, és megint itt van egy sor, amit megszavaztunk, de nem tudjuk, hogy minek. A lap aljáig már lefettük a többi módosítót. Következik tehát a 14-es lap. 41-33-as hartong joghatóság, 823 jelentéstevő ellenzi mellette. Senki ellene, tartózkodás, 823-ast kinyírtuk, 46-33-as Erenhauser, de nem ugyanaz, mint a szokásos, úgyhogy szavazunk róla. Mellette. Senki ellene, Köszönöm, tartózkodás. Ezt is egyhangulag elvetettük. Rendkívüli. 452-es. A jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Elfogadtuk. 701-es. És a 42 19-es egyforma, a 701-esnek a kommentáriról szavazunk, de a jelentéstevő ezeket nem nagyon szereti. Elektronikusan szavazunk a 701-es kommentárjáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagyon gyorsan szavaztunk, 16 igen, 21 nem, két tartózkodás, a megjegyzéseket elutasítottuk, de a pénz megvan. 41.33 és a 46.18-as a szokásos, már a 15. oldalon járunk. 453-as, 453-asról szavazunk, a jelentéstevő támogatja. Azt mondják nekem, a 453-asnál járunk, jelentéstevő tehát támogatja. Mellette. Köszönöm, ellene. Hmm, rengeteg ellensége van, de kisebbség tartózkodás nem volt, úgyhogy elfogadtuk az összes többit pedig lefettük már. Az egész lap kész van, hiszen az Eurest a prioritásokról szóló módosításunk már lefette, lapozok, 16. oldal. 470-es mellette. Köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. 174-es, FEM, 17. oldal tetején járunk, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, nem volt, úgyhogy elfogadtuk. 471-es lefettük, 612-es, csak a megjegyzésekre vonatkozik, és a jelentéstevő ellenzi. Nem, a jelentéstevő támogatja. A jelentéstől támogatja. 612 mellette. Köszönöm. Ellene. Egy ellene, tartózkodás nincs. Úgyhogy a 612-est a megjegyzésekre vonatkozóan elfogadtuk. A másik ezzel egybeesik. A lap alján jönnek a kísérleti projektek, ezekről nem szavazunk, tehát a 17. oldalon már nincs megszavazni való. 18-ra ugyanez vonatkozik, kísérleti projektek, nem szavazunk róluk. 19. oldal következik, tetején Hartong úr szokásos elutasított módosítója, 824-es, erről szavazunk, a jelentéstevő nem támogatja mellette. Senki ellene. Tartózkodás. Ezt lemostuk. Valamilyen 59-es mellette. Köszönöm, ellene. Támogattuk, elfogadtuk. 460-as. Csak a megjegyzések. A jelentéstevő mellette van. Mellette. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. A kommentárokat elfogadtuk. szavaznunk kell a 20. oldalon a 613-asról is, informal carers, a megjegyzésekről, csak a megjegyzésekről, mellette ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk, és a 4335-ös ezzel megegyezett. A Social Protection, szociális védelem és befogadás következik, 4134 Hartong elutasítva, 825-ös jelentéstevő ellenzi. Mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás. Nincs. E, akkor elutasítottuk. 461-es jelentéstevő támogatja. Mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. 472-est lefedi ez, úgyhogy a Formal Carers jön megint, 614 csak a megjegyzések jelentéstevő támogatja mellette. Mit gondol erről a néppárt? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Egy tartózkodás, elfogadtuk tehát, és a következő módosítót is ezzel lefettük. 20 Szóval egyedik oldalon járunk a magyar verzióban, amúgy 20-as, munkakörülmények 826-os mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 462-es jelentéstevő mellette van, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A többi pedig le van fedve. Kivéve az informal carers, Úgyhogy a 615-ösről szavazunk, a megjegyzésekről a jelentéstevő támogatja, megbízom benne, nagyon sok más is, mellett ellene kiszavaz, tartózkodás van-e? Nincs tartózkodás, úgyhogy egyhangulag elfogadtuk az Informal Cares-t. 4337-est ezzel lefettük. A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 4134 hartunk. Ezt lefettük, 827-es jelentéstevő ellenzi mellette. 22. oldalon járunk, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk. 597-es. Back to DB. A zöldektől a jelentéstevő ellenzi mellette. A zöldek ellene. Mindenki más. Tartózkodás nincs. Leromboltuk. 463-as csak a megjegyzésekre vonatkozólag a jelentéstevő kedvezően nyilatkozott mellette, ellene, köszönöm tartózkodás, elfogadtuk. 616-osról is kell szavaznunk, ismét a jelentéstevő támogatja a megjegyzést mellette, ellene, köszönöm tartózkodás, a megjegyzést tehát elfogadtuk, és a következő módosító ezzel megegyezett, úgyhogy ez lefette. Nemek közötti egyenlőség 23. oldal, 41-34, Ismirt Hartong, elutasítva 828-ról szavazunk. Jelentéstevő ellene van. Mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 599-es jelentéstevő ellenzi, mellette. A szerzők ellene, mindenki más, tartózkodás, elutasítottuk. 617-es, ismét az Informal Carers a jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Mindenki mellette volt, egyhangulag elfogadtuk. Ez lefedi a 4339-est is, de az 590-es nem, úgyhogy az 590-esről a zöldek részéről szavazunk, mellette a jelentéstevő amúgy ellenzi, Á, á, elektronikusan szavazunk, hiszen a zöldek itt szövetségesre tettek szert. Nekem is kell szavaznom, jó. Ha mindenki szavazott, kivéve az egy alvó, 15 igen, 23 nem, elutasítottuk. A többi meg le van fedve, a következő végrehajtáshoz ütött támogatás 474-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-41-es, ez is kísérleti projekt, 41-34 alapaján hartong, ez el van utasítva, úgyhogy lapozok. 41-34 megint hartong, de a Nemek Közötti Egyenség Európai Intézetéről szól. Ez is el van utasítva már eleve, az Európai Alapítvány élet és munkakörülmények javításáért, ezt már lefettük. Ezzel ellentétben a kettes rubrikában kett, Lukás úr ö, szokásos elutasítottja van, 4661-es Ehrenhauser, de itt ö, szavazni kell róla, a jelentéstől azonban ellenzi. Nem? Nem? A azt, hogy megadom a szót. Ezt a módosítót már lefedi az ügynökségről szóló horizontális ügynökség. Nos, tehát akkor a 0404-0302-esről beszélünk. A 4130 4661-es, tehát akkor lefettük? Jó, akkor nem szavazunk róla. A következő sor. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Ez egy másik ügynökség, 25. oldal a magyar verzióban, ezt mind lefettük már. 46-60-as, ezt is lefettük? Ehrenhauser, jó. 477-es, ez nem, nincs lefedve, úgyhogy erről szavazunk. A jelentéstevő mellette van, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik kísérleti projektek a lap végéig, eh, de erről nem beszélünk, hála Istennek. Következik a kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem európai éve 478 jelentésről támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A másik kettő eh, azonos, úgyhogy ez okafogyott következik kísérleti projektek, ez a végéig tart az Európai Mikrofinanszírozási finanszírozásig. Következő oldal, csak kísérleti projektek vannak, úgyhogy e, itt lehet lapozni. 26. oldal tetején vagyok, itt is egy kísérleti projekt van, amelyről majd később beszélünk. Úgyhogy most IGF-hez e érkeztünk, Barbara nincs itt. 628, a jelentéstevő ellenzi Egi AA mellette. Itt részenkénti szavazást kértek, úgyhogy szerintem részenként kellene szavazni. De itt nincsen szám, nincsen számadat. Igen, de csak a megjegyzésekről kellene szavaznunk, és a 1829 estől kezdődnek azok a módosítások, amelyek már számszerűsítve vannak, tehát szerintem 6-tól 8-ig csak megjegyzések, és aztán rátérhetünk 8-9-esre, amelyik a legnagyobb számszerűsített javaslat. Nos, más szóval a megjegyzésekről szavaznánk a számok előtt? Ez azt jelenti, előbb a megjegyzésekről és utána a számokról? Ez azért furcsa, Jensen asszony. Egyetértek Szidóniával. Szavaznunk kell, külön kell szavaznunk a számokról és a megjegyzésekről. De Természetesen a saját számainkról is szeretnénk szavazni, de nem vagyok biztos a sorrendben, de igen, a megjegyzésekről külön szeretnénk szavazni. Bon, donc. Jó. Szidónia, tessék. Látom, hogy a legradikálisabb módosítójavaslat a 629-es, amely az egész sor törölni, és erről szavazzunk először, én ezt ellenzem. Jó, akkor tehát, mondja az elnök, a leggonoszabb módosítással kezdjük, 629-es, amely törölni az egész sort mellette. Ha, ha, a gonoszok felemelték a kezüket. Ellene, hatan voltak ellene, ellette, ellene, köszönöm, tartózkodás. Ezt elutasítottuk tehát, úgyhogy a 628-as jön. Ugye? Jelentéstevő asszony, ez egy kicsit kevésbé rossz indulatú. Ez egy PM megjegyzéssel ellátott költségvetési sor, jelentéstevő. Nos, az véleményem szerint a 829-esről kellene szavaznunk, mert ez a legnagyvonalúbb javasolt összeg. És ezt ellenzem. Jó, rendben, hogyha mindenki egyetért, akkor én is egyetértek a jelentéstevővel. Akkor 829. 829. Ez a jelentéstevő álláspontjától legmegszebb lévő javaslat mellette ellene tartózkodás egyértelmű a töb- többség ellene. Ezt a módosító javaslatot tehát elutasítottuk. Most tehát most a 482-es jön, mindenki egyetért ezzel? mellette, ellene, liberálisok, konzervatívok, és jobboldali barátaink tartózkodás, tehát támogatták a 482-est többségében, ez lefedi a következőket, de 6.28-ra vissza kell térni. Én ebből egy árva mukot se értek, mondja az elnök, de remélem, hogy a többiek értik, én követem a többieket. 6.28, csak megjegyzések, és aztán a jelentéstevőnek mi a véleménye a 6.28-ról? Nem szavaz. A gladiátor halálára szavaz, lefelé tartott hüvelykúja, de itt megosztottak a vélemények, 6.28, elektronikusan szavazunk. A néppárt nem követi a saját jelentéstevőjét, kezdek már nagyon megijedni ettől a helyzettől. Szavazzanak, kérem. Oké, okay, ben on arrête le vote, parce que voilà. 21 pour, 21-en mellette, 13-an ellene, három tartózkodás, elfogadtuk ezeket a megérzéseket. Akkor mondhatjuk azt, hogy ezt a szer, szer, költségvetési sort letudtuk, az EGA-át. Jó, 31-30 lefedett, a 02-es soron is, 47-05 is. Ehrenhauser elutasítva, a 28 oldal már lefettük, ami a magyarban a 30. oldal. 152-es az ügynökségekkel kapcsolatban, ez a magyarban a 31. oldal, erről szavazni kell. A jelentéstevő ellenzi mellette, ketten vannak mellette, ellene, sokan tartózkodás, akkor elutasítottuk. A oldal többi részét már lefettük, az ügynökségeket, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget is, viszont a fenntartható növekedés 394-esről szavazni kellene, ez megint csak a tengerbiztonsági ügynökség, de mégis a jelentéstevő ellenzi mellette. A zöldek ellene. Sokan. Tartózkodás, ezt elutasítottuk. Viszont a 155-ös meg támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás, nagy többség, 155-öst elfogadtuk. Állítólag a 156-ossal ez összefügg. ...394 először, az eh, szennyezés elleni intézkedések, a jelentéstevő ellenzi mellette, a zöldek vannak mellette, ellene, tartózkodás. Úgyhogy a többség támogatja a szennyezést, mert elutasították a 394-est. 156 a jelentéstevő támogatja, szerintem ugyanazok a többségek lesznek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most rátérünk a 03-as sorra, egy klasszikus módosítás, ezt elutasították, 157-es támogatja a jelentést, támogat, ki támogatja, ellen, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Marco Polo 2 mondják nekem, hogy én nem szavazhatok. 41-39, ezt elutasították, 158 transport, mellette jelentéstevő támogatja, ellene elfogadtuk. A Marco Poro program befejezése 41-40. Klasszikus módosítás, ezzel utasítva. a horizontális módosításunk lefedi az oldal végéig lévő módosításokat, úgyhogy lapozhatunk, viszont a 159-esről szavaznunk kell a jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, közlekedés biztonság 160, jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás biztonságos lesz a közlekedés. Innen az oldal végéig pilóta projektek, kísérleti projektek, ez most kihagyhatjuk. 622-es Svédország és Dánia közötti alagút. Uh-huh, és a jelentéstevő nem igazán támogatja ezt az alagutat. Ki támogatja az alagutat? 622. A svédek ellenzik, a dánok pedig támogatják, érdekes. Akkor megépítjük félig az alagutat, 622 mellette. A liberálisok támogatják ellene. Garán nagyon fegyelmezi a csoportját. Nem adunk pénzt az alagútra. 43-47 oka fogyott, ha jól tudom. 161 mellette. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A két másik ezzel lefedett, Cezár 162, Áve Cézár, ki, ellen, ki van mellette, a jelentéstevő mellette van, ellene, ki ellenzi Cézárt, Cézárt, Plutus fölemelte a kezét. Tartózkodás. Elfogadtuk, úgyhogy Cézár, vagyis Cezár túlélte. 163 jelentéstevő támogatja közlekedési energiához kapcsolódó kutatás, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig én is szavazhatok már, és visszajött Cezár, vagyis Cézár Hártong ez okafogyott, 164, ki van mellette, ellene, tartózkodás, 164-est elfogadtuk. Lapozunk. Európai Kutatási Tanács végrehajtó ügynöksége és Kutatási Végrehajtó Ügynökség ezek lefedettek. Azonban a kutatási munkatársakkal kapcsolatos kiadások, erről szavazunk 41-43, hátunk, ezt a többség elutasítja, 510. Ezt szavazásra bocsátom, a jelentéstevő ellenzi mellette. Ellene. Sokan. Tartózkodás. Nincs tartózkodás, elutasítva. 46-23 Ehrenhauser szokásos. Erről nem szavazunk. Elutasítva. Az Hárton módosítást elutasítjuk, elutasítottuk, 82-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt lefedi Súrján úr módosítását, a következőt, tehát 504 innovatív gyógyszerek, a jelentéstevő ellenzi az innovatív gyógyszereket mellette. Senki ellene. Tartózkodás. Nem lesznek innovatív gyógyszerek. Az 504-est elutasítottuk. 41-43. Hartong elutasítva. 83 Erről szavazunk. Erről szavazunk. A jelentéstevő támogatja mellette. Ellene. Kette voltak ellene. Elfogadtuk a 83-ast. A 42-84 oka fogyott. 42-44 Komillára kísérleti projekt, erről nem szavazunk. 36 következik, 36-os oldal, a franciában, de a magyarban 38, 41, 43 elutasítva, 503 jelentést többet támogatja mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 421 részenkénti szavazás. Először a számokról szavazunk, jó? 421 számok a jelentéstevőnek ezek tetszenek mellette, ellene tartózkodás, akkor a számokat elfogadtuk, a megjegyzések következnek. A jelentéstevőnek tetszenek ezek a megjegyzések, mellette, ellene, a liberálisok, tartózkodás, az osztályterem hátulja, más. Akkor most rátérünk a nanotechnológiákra. Mikrokutatások, amelyekhez pénzre van szükség. A jelentés támo- tevő támogatja, ki van mellette, ellene, 84-es ellene, tartózkodás, a 84-est elfogadtuk. 503 ez kísérleti projekt, 587-es következik, a jelentés tevő mellette van, részenként szavazunk, először a számokról. Mit gondol a jelentéstevő a számokról? Nem igazán tetszenek neki ezek a számok. 587 mellette. Az öldek támogatják a számokat. ellene tartózkodás, akkor már nincsenek számok, de lesznek talán megjegyzések. Ki támogatja a megjegyzéseket? Elektronikus szavazás? Én nem szavazhatok, de nem, mégis szavazhatok. Jean-Luc Dehan nincs itt, úgyhogy mindenki szavazott. Még négyen alszanak. Hát, sajnáljuk őket. A 23-as nagy többséggel tehát elutasítja, nem lesznek megjegyzések. Ebben a módosításban se számok, se megjegyzések nem lesznek, mintha soha nem is lett volna. 87-es, itt csak a számokról szavazunk, a jelentéstevő ellenzik mellette. Ellene, tartózkodás, eltűnt. 696 ugyanaz, 8, ez is eltűnik, 86-os ez tetszik a jelentéstevőnek, nem osztjuk meg, egyben szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Visszatért Jean-Luc Dohan. De szavazhatok? Szavazhatok, ja, de jó. 42-82 lefedett, 4-28 include biocoal production from wood waste. Ezt tesszük a amire ki van mellette. A néppárt már nem létezik ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Elfogadtuk. Most pedig a következő sorra térünk rá. Az üzemanyag cella és hidrogén technológiai téma. támogatja? Ellene tartózkodás. Nincs a tartózkodás, úgyhogy elfogadtuk. A 89-esről szavazunk, szerző támogatja, ki támogatja még. Köszönöm, mellette, ellene. Elfogadtuk. A Komillera témában nem kell most, erről majd később szavazunk. Lapozok együttműködés környezetvédelem területén éghajlatváltozást is beleértve. A Hartung témában megvan az állandó többség, 717-es mellette van a szerző, ki még. Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. 42. Nous sommes que 39 Még szóval alszanak a kollégák, most látjuk az eredményt. 25-en ellene, 14-en mellette, tehát elutasítottuk. 42-81-es, a szerző imádja ezt a javas, módosított ki van még így, ellene tartózkodás, elfogadtuk azt. És így a 90-es is megvan. Rátérünk a 91-esre, támogatja a szerző, ki támogatja még Köszönöm, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következő sor, együttműködés, közlekedés, repüléstechnika, 92-es, mellette van a szerző, ki van még mellette, ellene tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. Így a következő is el van fogadva. Súrján László nagy örömére rátérünk a 93-asra, mellette van a szerző, még ki van mellette, ki támogatja, ellene, ketten ellenzik a tiszta égboltot, ki tartózkodik a tiszta égbolt tekintetében, jó, tehát elfogadtuk. És így a 4279-es is el van fogadva. Közlekedés üzemanyag cél FCH közös vállalkozás, 507-es módosító, amit nem támogat a szerző. Ki támogatja mégis? Egy fő, kettő, három, négy. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás. Elutasítottuk az 507-est. 94-es. Támogatja a szerző. Ki támogatja még? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk új sor, együttműködés, társadalomgazdaságtan és humán tudományok. 41-43-as állandó többséggel rendelkezik, 500-as. Nem támogatja a szerző, ki támogatja mégis az 500-ast, 3-4 fő ellene. Nagy többség, tartózkodás, elutasítottuk az 500-ast. 95-ös, a szerző támogatja, ki támogatja még? ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez a 4278-ast is lefedi, 631-es jön. Először a megjegyzésekről szavazunk. Támogatja a szerző, ki támogatja még? Ellene. Köszönöm. Tehát a megjegyzéseket elfogadtuk. És most a 4368-as is ilyen. Együttműködés, kockázat megosztás, stb. A szerző imádja a 96-ost, ki szereti még? Köszönöm, ellene. Négy fő, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Így a 4277 est is elfogadtuk. Új oldal, új sor, ötletek 41-43-asnak ugye az ismert többsége vagy kisebbsége van. És a 97-esről kell ezért szavaznunk, a szerző támogatja, ki támogatja még. Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodás. 97-est elfogadtuk, és a két következő is így benne van. Új kapacitások, kutatási infrastruktúra, 718-as nem támogatja a szerző, ki támogatja mégis? Senki. Ellene tartózkodás el, elutasítottuk 98-as, szerző támogatja, ki támogatja még? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk a 98-ast, és a következőt is így. Kísérleti projekt Európai Halászati Kutatóközpont, erről nem kell most szavazni. Kísérleti projekt kutatási infrastruktúra fejlesztésére az új uniós tagállamokban és kis- és középvállalkozások. 41-43-ast ismerjük, hogy mi a sorsa. 719-es a szerző nem támogatja, ki támogatja mégis, a 719-est senki. Vagy mégis? Nem. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 543-ast azonban támogatja a szerző. Ki támogatja még? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk az 543-ast. És a két utána következőt is így. Kapacitások, tudásközpontú régiók, százas módosító. Sor. A szerző támogatja, ki támogatja még a százast, ellene tartózkodás, elfogadtuk a százast, így a 42-73-ast is. 41-43-as ismert többség, elutasítottuk, 101-es, a szerző támogatja, ki támogatja még, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És így a 42-72-est is lapozok. Tudomány a társadalomban, 102-es sor a szerző támogatja, ki támogatja még, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk a következő sorral együtt. Nemzetközi együttműködési tevékenységek 103-as sor mellette a szerző, ki van még mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és a 4270-est is így. Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus 104-es szerző támogatja ki még ellene tartózkodás elfogadtuk, és a 4269-est is. Kutatási politikák következetes fejlődése. 105-ös módosító. A szerző támogatja, ki támogatja még. Ellene tartózkodás elfogadtuk a következő sorral együtt. Euratom fúziós energia 587-es zöld módosító akik nem szeretik az atomenergiát, ki támogatja, ki szereti az atomenergiát, ki van ellene ennek a sornak, mindenki más, a zöldeken kívül, tehát elutasítottuk az 587-est. Az 587-esnek egy másik, erről később szavazzunk? A szerző mit mond? Miért van ez két szám alatt itt, és mi a lényege? Meggyőződésem, hogy a zöldek által előterjesztett formában kéne megszavazni ezt a sort, de én nem támogatom azt. Vagyis, elnök, ha jól értem a politikát, a stratégiát, a szerző azt kívánja, hogy használjuk az ITER sort arra, hogy más prioritásainkat finanszírozzuk belőle. Vagyis ezt a pénzt tartsuk meg más célra, más szóval, az 587-es zöld módosítót el kell utasítanunk ebből a célból, mondja a szerző. Tehát a szerző nem támogatja a zöldek módosítóját ehelyett azt javasolja, hogy az 587-esről szavazzunk, és szavazzuk le azt. Jól értettem önt, asszonyom? Ez az ön stratégiája. Kér, szót kér? Parancsoljon. Egyetértek azzal, amit mondott, és elmondanám még, ön ez jó szót szokott használni erre, erre kájé, e, erre a füzetre, amit a 12. oldalon találunk, 3000-es szám alatt a saját módosítómat, és ahogy mondtam korábban, erről holnap kéne szavazni, ez egy benyújtott módosító, ide tartozik, de holnap szavazunk róla az ITER ö, témában. Ö, kérem, hogy olvassák el, hogyha holnap szavazni akarunk róla. Jó? Tehát mindenkinek Ellis úr kíván szólni, James Ellis. Az iterügyben nekem az a benyomásom, hogy úgy hozunk döntéseket, hogy nem tudjuk a pontos következményeit az iterből való pénzelvonásnak. És örülnék, hogyha a szerző elmondaná nekünk, hogy az uniónak milyen kötelezettségvállalásai vannak az iterrel kapcsolatban, és el lehet-e innen egyáltalán vonni ilyen mértékben pénzt? Tudjuk-e, hogy mit csinálunk? Köszönöm, James. Tegnap hosszú vitát folytattunk már erről, az ITER közös vállalkozásról, és ennek a lényege az volt a szerző szerint, és a koordinátorok szerint is, hogy elég nagy, nem volt egyhangúság, de elég nagy többség támogatja ezt a stratégiát, az Európai Bizottság és a Tanács nem ugyanazt mondja, és ez egy kicsit zavaros így, hogy van-e szükség további forrásokra, további hitelekre. És a politikai döntéshozás keretében a parlamentnek most a bizottsággal és tanácsal azt kell megtárgyalnia, hogy és a koordinátorok ezt mondják, hogy úgy lépjünk tovább, ahogy a szerző ezt Szilónia javasolta nekünk. A számokról majd holnap szavazunk, de a stratégiát elfogadtuk. Most ebben a szellemben akkor szavazunk az 587-esről, és ezt a szerző nem támogatja. De van, aki támogatja. Ki támogatja? Nézzük csak. A zöldek és Anders Elson asszony. Ki van ellene? mindenki más. Tartózkodás, tehát elutasítottuk az 587-est. 584-es atommaghasadás sugárzás védelem témában. A szerző nem támogatja ezt, ki támogatja? Senki? Zöldek sem? A zöldek, talán zöldek, ha már ők nyitották be. Jó, ki van ellene? Tartózkodás, el. Azt mondja az elnök, hogy elfogadtuk. Bár nem ez a benyomása az tolmácsoknak. Elutasítottuk, javítja magát az elnök. 500 a 4685-ös az ismert többséggel rendelkezik, mint ahogy a többiek is, az Ehrenhauser Martinosok. Lapozunk. És a 4144 esnél tartunk, ezt elutasítottuk, és így a 40, nem, különböznek, jó? A 66-os, 47-66-os, bocsátom, szavazásra. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. A következő sor 41-44-es ezt elutasítottuk, 106-os, a szerző támogatja, szavazunk, ki támogatja még a 106-ost, ellene, tartózkodás, köszönöm, el, elfogadtuk a 106-ost. Következő sor, 44-es tudjuk, hogy micsoda, elutasítottuk, 46-27-es Martin Ehrenhauser-től, ennek is ismerjük a sorsát, elutasítottuk, 131-es, a szerző támogatja, ki támogatja még a 131-est. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-44-es tudjuk a biztonságosabb internetprogramról. 43-62 ezt az alelnök Alvaro nyújtotta be, kitámogatja még ellene tartózkodás új oldal elsősorban. 45. oldalon járunk. Az angolban ne Ehrenhauser, ez egy másik Ehrenhauser. A jelentéstevő ellenzi. Köszönöm. Ta 46. 59 es ő is kell, hogy szavazzunk ellene tartózkodás, ezt is elutasított. Közek, következő sor, IKT STP 697-es a jelentéstevő ellenzi, szavazunk róla mellette. Ellene tartózkodás, ez eltűnt a radarról, 108-as. ITRE bizottságtól jött, de a jelentéstevő mégse szereti. Kiszavaz mellette senki, ellene tartózkodás, ez is eltűnt 107-es. Na, ez tetszik a jelentéstevőnek. Mellette, 107-es mellette. Népárt ébredjen, mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, 107-est elfogadtuk, és ez lefedi a következőt, azonban a 422-es nem. Erről szavazunk, a jelentéstevő támogatja. Csak a megjegyzések. A 112-esről nyújt tájékoztatást. Me ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm a Kobinek. 49. oldal a magyar, 46. a az angol verzióban mm, kísérleti projektek, aztán az IKT együttműködés 41-44 hartunk szokásos, ezt elutasítottnak tekintem 109-esről szavazunk jelentéstevő mellette, mellette, 109 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-66-ost is ez lefedi, Artemis következik, Artemis közös vállalkozás, 110-es Artemis jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene. Artemis ellen. Köszönöm. Tartózkodás. Artemis megkapja a nyilát és íját. És ismét Artemis. 111. Mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás elfogadtuk a következőt. Ez lefedi, úgyhogy a 112-es következik Eniák közös vállalkozás mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, a következőt ez lefedi. Eniák közös vállalkozáshoz kapcsolódó támogatási kiadások 113 mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás a követ, elfogadtuk, a következőt lefedi, kapacitások, kutatási infrastruktúra 41-44 hartunk szokásos, 114-ről viszont szavazunk, köszönöm, ellene, tartózkodás, 114 elfogadtuk, 42 61 pedig ez lefedi, mire ugyanaz. Következő sor, Hartong, ezt elutasítottnak tekintem, és egy Ellenhauser is van, amit szintén szokásos módon elutasítottnak tekintek. Következő lap, magyarban 51-es. Külső kutatási munkatársak. Első módosítás 41-45 hartong elutasítva. Következő sorban 10.01.05.03 ismét egy hartong elutasítva, és egy Ehrenhauser szintén szokás szerint elutasítva. 10.02-es sor, közvetlenül finanszírozott operatív előirányzatok a kutatás területén, 819-es, a GUE-tól jelentéstevő ellenséges, mellette kiszavaz. Áhá, a szocialisták mellette vannak, ellene, többség ellene, sajnos szocialisták nem fogadtuk el. 834-es. Ez ugyanaz. Nem? Nem más a megjegyzés. Exclusion of research for the Israeli military. Tehát ez politikai szempontból más, a jelentéstevő ellenzi, mellette a szocialisták ellene nagy többség, ezért elutasítottuk a 10.02-es, tehát nem módosítottuk. 10.02.01-es, 41.45-ös hartong szokásos, elutasítva, 115 jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. A következő, ez lefedi. Tovább lépünk az 52. oldalra, vagy 49 az angolban, 116 mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás, elfogadtuk. Következőt lefedi, de szavaznunk kell a kommentárról, a megjegyzésekről 584-es mellette. A zöldek, Helga is, ellene. A többiek tartózkodás, a megjegyzéseket nem fogadtuk el. Következik egy Ehrenhauser, egy szokásos, 46-89 alatt, aztán a 35-ös a jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. 36-os, Szolvit a jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 37-es, erről később szavazunk. A következő lap az 50-es az angolban, 53-as a magyarban, már le van fedve az ügynökségek által, csak úgy, mint a következő lap, 51-es, 54-es, 55-ös vagy 52-es oldal szintén ügynökségek. Így végérkezünk az 53-as oldal alján. A belső piac végrehajtása és fejlesztése, nem, a 39-est az már lefedi, 38-ast is. Szokásos Ehrenhausert elutasítottuk, 39-esről viszont szavazunk, mellette a jelentéstevő támogatja. Köszönöm, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 549-es vám 2013 visszavonták, akkor nem lesz vám. Fiskális 2013-326-os. Kitnek tetszik a fiskális? 326-os. A zöldek szeretik a fiskáliszt. Nem. De igen. Harford azért úr azért megvédi ellene. Mindenki más. A fiskálisszal kapcsolatban a zöldek megosztottak. Na de elutasítottuk. 265-ös következik ezt lefettük már, csak úgy, mint az egész 54-es, az az 57-es oldalt, egészen az European Institute 117-es jelentéstevő ellene van, ki van mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, a 117-est elfogadtuk, a következőt lefettük, a lifelong learning egészen tartó tanulás ezt lefedi, lef, egész életen át lefedjük, kivéve mondják nekem a 312-est, 312-es. Itt vannak megjegyzések ugyanis a megjegyzéseket támogatja a jelentéstevő mellette, a 312-es megjegyzések mellett. Köszönöm, ellene. Egy sor képviselő. Tartózkodás, a többség támogatta, úgyhogy elfogadjuk Carlo Casini úr megjegyzéseit. Az oldal fennmaradó részét már lefettük, vagy pedig kísérleti projektekről van benne szó, és erről holnap szavazunk Következő lapról pont ugyanez igaz az a lap tetejére. Az alján van egy Ehrenhauser, amiről viszont szavaznunk kell, mert egy rezervről van szó, 46-48-as mellette, Oldman asszony mellette, ellene, mindenki más tartózkodás, elutasítottuk tehát. Aztán megint kísérleti projektek jönnek, egészen a people, azaz emberek sorig, 61-es oldal tetején, 41-48-as szokás szerint elutasítva, és az a e néppárt az emberekért, az emberek pártja, 540-es, jelentéstevő támogatja mellette, köszönöm ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez Abad Damien módosítóját is lefedi. 315-ös, erről szavazunk. Mellette. Csak a megjegyzésekről, 315 mellette. Ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. És a lapot tehát így kivégeztük. 58-as, a magyarban 62-es oldal, ez nagyon kellemes, mert itt nem kell szavaznunk semmiről, az egyik fele ügynökség, a másik fele kísérleti projekt. Ugyanez igaz a következő 59-es, azaz 63-as oldalra is, de itt van egy 328-as, amiről szavaznunk kell, a jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm, tartózkodás. 328-as, tehát elfogadtuk. a lapalján. Róla már nem is beszélünk, majd később. 60. azaz 64. oldal, szélesebb vidéki térségekben, ez magyarban még mindig a 30, 63. oldal, 132-es mellette, vert Manasszony ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4608-as, Ehrenhauser szokásos, elutasítottuk. Következik a MEET 64. oldalon, Európai Vállalkozási és Kereskedelmi Statisztikák 47.12 elutasítva. A lap vége felé lefettük ezeket már a következő lap elejét is, kivéve a 47.15-öst, ez egy kicsit más, Ehrenhauser, úgyhogy szavazunk róla. Elutasítottuk. Akkor a 47-16-osra is ugyanez vonatkozik. A lap alját így lefettük. 62-es oldal, azaz a magyarban a 66-os, ha jól tudom. Egy szokásos Ehrenhauser elutasítva. 41-50 Hartung elutasítva de van egy 44 93-as, erről szavazunk. A jelentést nem szereti. Nem, Án szeretne hozzászólni. Uh, remarks and figures. Okay. Split. Külön szavazunk a számokról és a megjegyzésekről. Először tehát jönnek a számok. Először a számok, 44-93. Mit mond a jelentéstevő? Nem, nem akarja a számokat. Ki akarja a számokat? Ki ellenzi a számokat? Tartózkodás. Csak a szocialisták támogatták a megjegyzésekről szavazunk. Megjegyzések, a jelentéstevő nem szereti, mellette, ellene, na jó. Azt hiszem, hogy van többség, de azért szavazunk elektronikusan, én nem szavazok, teljesen frusztrált vagyok. Lezárom. 23 ellene, 17 mellette. Itt se kommentár, se számok, sajnálom. 123-as. A jelentéstevő támogatja. Mellette, ellene, tartózkodás, 123-at elfogadtuk. Ám a 140-ről is kell szavaznunk. Creation of a Supergrid címmel nagyon fura. Különböző vélemények vannak, úgyhogy még mindig frusztrált vagyok, és ezért elektronikusan szavazunk. 43-an vagyunk itt, de nagyon-nagyon sokáig tart a szavazás. Kérlem, kérem szavazanak, szavazanak, gyerünk, gyerünk. Jó. Akkor itt most megállunk. 20-20. Elutasítva. Hát, nem engedik meg, hogy én szavazzak, akkor ez lesz belőle. Nekem megvannak a számok. Önnek nincsenek? Á. Akkor a technikusokat szeretném, a technikusoknak szeretném jelezni. Na jó, akkor most egy fiktív szavazást tartunk, próbaszavazás kitámogatja a jelentéstevőnket. Most akkor én szavazok? Jó. Próbáljanak meg mindannyian szavazni. 43-an vagyunk. Hát ez a lusták, lustaságok. Nem látják? ez José Luis volt. Minden szavazást trükközött? Na jó, akkor most már itt értjük. Értjük, hogy mi a helyzet. Jó. Erről, nu... Hol is járunk? 63-as? 63-as oldal alja a 124-es módosító. Ez az ang- magyarban 66-os, 124-es, jelentéstevő mellette van. Ki van még mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. 63. oldalon az angolban nem kell szavaznunk semmiről, mondja az elnök úr, vagy mégis? 134-es Magyarban 66. oldalon járunk. Tehát, ha jól tudom, akkor a 130, nem, a 234-es, 234-es Európai Szélenergia Kezdeményezés. Nem, 134, 134, két különböző szavazás lesz. Egy az elvről és egy az összegről. De hát szavazhatunk mind a 234-esről egyszerre, én nekem a nap energia és a szélenergia egyformán szimpatikus, tehát a két módos 234-esről szavazunk, a jelentéstevő ellenzi. Elektronikusan szavazunk, és most meg is mutatjuk az eredményt. Nekem van jogom szavazni, nem? Hát, szavazzanak. Egy néppártival túl sok volt. Egy néppártival több volt. Most jó? 19 igen, 18 nem. A néppárt ellene volt? De ők kihúztak ását. Jó, jó. Akkor, akkor jó az eredmény. Látszik az eredmény a kollégáknál is? Jó? Akkor az két sor elvét elfogadtuk egyszerre, a nap és a szél esetében is. Most milyen számokat adunk ehhez? azok, akik az egész sort ellenezték. Na jó, azt hiszem, hogy ugyanez lesz a többség, de, de megint szavazunk, megnyitom a szavazást. Akkor lezárom. Ugyanaz a többség, kiabált oda valaki. Jó, tehát akkor megvan a, szám, a, a sorunk, de nincs benne szám. Se szél, se nap. De, de van egy címsorunk, ahova egyszer majd betehetjük a napot, meg a szelet. Hogyha éppen lesz rá a zsebünkbe pénz. Hát politikailag ez nagyon hatásos. Akkor ebben a szellemben szavazhatunk el, ha van elég szelünk, akkor szavazhatunk-e egészen egy blogban a lap végéig az összes 134-esről. Ebben e- egyet értenek velem? Nem, James. Lines is European Solar Ez egyik sor, ezt, ezt már létrehoztuk, de nem tettünk rá semmit. Talán a jövőben jó lenne ezt is megtölteni tartalommal. Oh, no. Hát éppen ez a célja ennek ezeknek a módosító indítványoknak. De hát a széllel végeztünk, a szélnek vége, erről már szavaztunk. De elnök úr, két sor van, legalábbis ha jól látom. Van egy Európai Napenergia kezdeményezés PV és CSP. Tehát az elsőről már szavaztunk, és arról is, hogy abban ne legyen pénz. De a második? Igen, igen, ezek különböznek, mondja az elnök úr. Tehát az első két sort megszavaztuk, és egy PM-et szám nélkül, egy pur memoárt. Micsoda elégedettség. Akkor a lap a PM sorokat, a maradék 434-esről szavazunk mellette. Ez a 66-os, 67-es oldalon vannak elektronikusan fogunk szavazni a 4 134-ről. Nem. Ki akar szavazni, ki nem. 40-en, 41-en szavaztunk. Megint egyel több néppárti volt. Jó, mi lesz az eredmény? Jó, visszahúzódott, visszavonta az egyet. A néppárt 20 igen, 18 nem de nagyon oda kell figyelnünk, nagyon oda kell figyelnünk. Akkor egy szavazatot a néppárt visszavont. Jó. Akkor ezeket a módosítókat elfogadtuk. Következik angolban a 64. oldal, magyarban 67. Az alelnök megpróbálja elvonni a néppárt figyelmét. az intelligens energia program nál járunk, 41-56-onk szokásos módon elutasítva. 720-as jelentéstevő ellenzi mellette. Ellene. Köszönöm, tartózkodás. A többség ellenezte. 126-os jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, 126-ot elfogadtuk, hat, a következőt ez lefedi, de a 125-ről kell szavaznunk. Igen, igen, mert ez más. 125-ös jelentéstevő támogatja mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következőt ez lefedi. 582-es Creation of a New Line jelentést Megosztottak a vélemények, úgyhogy azt javaslom, hogy elektronikusan szavazunk az 500, 582-esről. 582. Még egy kis erőfeszítés, 40 szavazónk van, megállunk. 24 ellene, 16 mellette, úgyhogy ezt elutasítottuk. 127-es jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Krisztina. Ez kísérleti projekt, úgyhogy 136-osra ugrunk, az is. Nukleáris biztonság és leszerelés. Mi a jelentéstevő véleménye? a szavazás sorrendjéről, illetve a tartalomról. Jelentéstevő asszony. Uh, in my view, we should... Véleményem szerint először a 651-esről kellene szavaznunk, és aztán, hogyha elfogadtuk, akkor a 128-as okafogyott. Igen, de ön nem támogatja az 651-est, igaz? De, de, de, támogatom. De, de, de azt támogatom, hogy mellette szavazzunk. Jó, akkor én tévedtem. Akkor a 651-es. 651-es, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Nincs tartózkodás, akkor elfogadtuk. A 128 okafogyott. Jó, akkor energiához kapcsolódó kutatás 41-50 hátunk, szokásos, elutasítva. 130 a jelentéstől van mellette, van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A három következő lefedi ez, 586, ezt az zöldek javasolják, a megjegyzésekről van szó, a jelentéstevő ellenzi, elektronikusan szavazunk. 586-os megjegyzések. Én nem szavazok, és a néppártól se szavazzanak túl sokan. A 25-en ellene 14-en mellette elutasítva, akkor lapozok, 4150 a magyarban a 69-es oldal, a Hartong, ezt elutasítottnak tekintjük, 129, a jelentéstevő támogatja mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A következőt ez lefedi. A 01-es ezzel lezár, lezárult elégedettek lehetünk, érzelmi kitörések következhetnek. Persze csak fenntartásokkal fejeztük ezt be, amiről szavaztunk, és ami ebből le kell vonnunk majd még a következtetéseket, az ITER sorra vonatkozóan. És a kísérleti projektek és az előkészítési tevékenységekre is vissza kell majd térnünk. Az egybére rátérhetünk-e? Kérdezem a jelentéstevőtől. A jelen, az koordinátorok egyetértenek? Egy b következik. Lehet, hogy ö, valakinek jelentkeznie kellene. egyesek szeretnének egy kis szünetet. No, on se lave pas les mains. Úgyhogy egy kis, úgy kis szünetet szeretnének egyesek? Van, aki szeretne kimenni kezet mosni, de nincs szünet, nem lesz szünet. Úgy lesz, mint a House of Commons. Hogyha egy uh-huh. néppárti ki szeretne menni kezet mosni, akkor győzzön meg egy szocialistát, hogy ő menjen ki vele kezet mosni, és akkor megmarad az egyensúly. Folytatjuk, 1B. Oké? Okay. Tout le monde est prêt sur le 1B 1B Mindenki elkészült? Felkészült? Akkor... Hát az angolban a 66-os oldal alján vagyunk. 384-es módosítás, ez a magyarban a 70. oldal. Ez itt a megjegyzésekről kell szavaznunk mellette, jelentéstevő támogatja, ellene, tartózkodás, a megjegyzéseket elfogadtuk. A következő lefedett, akkor még 469, még mindig a 70. oldal, jelentéstevő támogatja mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő következő ezzel lefedett. 0217-es sor, Hartong módosítás elutasítottnak tekintjük, 821-es jön, GUE, jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás, köszönöm, ezt elutasítottuk. Két módosítás, két különböző módosítás, Belder, 4206, jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 4207 Belder mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő oldal egy hártong, ami nem a szokásos, úgyhogy erről szavazunk. 4130 Ki támogatja? Hátung úr támogatja. Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. Következik még mindig a szociális alap a 68. oldal tetején, 41.31 szokásos, hartong elutasítva, 822 GUE. Jelentéstevő ellenzi mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ez a Kulit lehet, hogy sokkolja, de nincsenek itt a szavazáson. 449 jelentéstevő ellenzi mellette. Ellene tartózkodás. Ezt nem védték meg. 172 jelentéstevő támogatja mellette. Ellene tartózkodás. 172-t elfogadtuk. A következő három oka fogyott ezzel, vagyis lefedetté válik. 41-32 hartong szokásos, elutasítva. A következőket lefettük, kivéve a 384-es megjegyzéseit. többi támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 384, a kohéziós alapban hasonló a helyzet, a jelentéstevő támogatja, szerintem lehet, hogy ugyanarról van szó mellette, ellene, tartózkodás, ugyanez a többség. Regionális alap, 376 jelentéstevő, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A két következő így lefedett. 41-47 hartong, szokásos, elutasítva. Ugyanez a 40 47 Peace programra vonatkozóan, ezt is elutasítottnak tekintjük, és a 70. oldalra lapozok. A 385 jelentéstevő mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A három következő ez, ez lefedett, 43-56, ezt visszavonták, mondják nekem itt, igen, Haglund úr visszavonta. 43-11 lefedett, pilóta projekt, kísérleti projektek, ezt majd később nézzük meg. 71. oldal, európai területi együttműködés 41-47, szokásos elutasítva, 382 megjegyzések, nem, a számok is. Transborder Cycling Networks. Ez a határok átlépése biciklivel. 382. Jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 372 ezzel lefedett évált, mint a két következő, 4354, ennek más megjegyzései vannak Macro Regional Corporation-nel kapcsolatban. Havlundor fenntartja, a jelentéstevő támogatja, és most erről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás 43-54, így elfogadott. Következik a következő sor. 391, Görán. Nos, ezzel a sorral kapcsolatban operatív technikai segítségnyújtás Európai Regionális Fejlesztési Alap. Itt van egy módosításunk. 130333 technikai segítségnyújtás és a balti tengeri eh, területre információ nyújtás, erről beszéltünk, és azt szeretnénk, hogyha ahelyett, hogy új sort hoznánk létre, jó lenne átcsoportosítani a megjegyzéseket, ott, ahol a megjegyzések arról is szólnak, hogy a balti tengeri térségre eh, mit eh, szánunk. Ezt szeretnénk átcsoportosítani a 13.03.20-as sorra, ez jobb, mint egy új sor létrehozása, mert attól félünk, hogy hogyha ezt megtesszük, akkor minden makrorégióra külön költségvetési sorok fognak jönne, létrejönni. Jó lenne tehát, hogyha a 3.91-est eh, elfogadnánk, de a 13.03.20-ason jelentéstevő támogatja. Nem. Tessék. Köszönöm. Én megértem ezt az érvelést, de nem tudom, nem tudok egyetérteni ezzel az átcsoportosítással. Jó, rendben. Jó, akkor szavazunk, ahogy eredetileg terveztük. 391 a jelentéstevő ellenzi mellette. Nem, nem, nem. Jelentéstevő mellette van. Rosszul értelmeztem. Tehát megtartjuk ezt a sort mellette, ellene. Tartózkodás. 391-est elfogadtuk. Ez az 583-asra nem vonatkozik, úgyhogy erről szavaznunk kell. One Stop Shop jelentéstevő ellenzi. De vannak olyanok, akik mégis mellette vannak, úgyhogy elektronikus One Stop, One Vote. És most én is szavazhatok. Szavazhatok, akkor ellenzem. Most akkor hogyan vonom vissza a szavazatomat? Nem, nem, nem. nem ne szavazzon, ne szavazzon. Akkor egy mínuszt elveszünk belőle. Működik a dolog. 21-en mellette, 17-en ellene. Ezzel elfogadtuk az 583-ast, One Stop, One Vote. Kísérleti projekt következik. Most felélegezhetünk 72-es, 73-as oldal, ezek mind kísérleti projektek, grandiózus és a 389-es következik, a jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 373 jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A két következő lefedett kohéziós alap 505. Ez nem, ez nem tetszik a de Mellette, ellene, tartózkodás, 505 ös elutasítottuk. Jön egy új makroregionális stratégia, Haglund, de visszavonták. Visszavonták. Köszönöm. Akkor határokon átnyúló együttműködés 383 megint csak a határon átnyúló biciklizés támogatja. A jelentést, aki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Alors, euh, nous avons fini le 1B. Et donc... Az 1B-nek vége. Tártong úr, tapsol. A jelentéstevőt megtapsoljuk. Jelentéstevő asszony, mi az ön javaslata? A kettesre térünk rá, vagy a hármasra, vagy ebédelünk, vagy mit javasol? Én a kettest, kettesről szívesen szavaznék, de attól félek, hogy a kettessel nem végeznénk, de hogyha sietünk, akkor szavazhatunk a kettesről is. Hát, hogyha nem végeztünk, akkor mi lesz? Semmi se. Ebédelünk, és közben a mezőgazdaságról beszélgetünk. Kihasználjuk, hogy Salvador nincs itt, és nélküle döntünk a kettes fejezetről. László? László kész? Mehet? So, preservation and management of természeti erőforrások megőrzése és kezelése. 75. oldal kezdődik. 4137 Hartong. Első módosítás Hartong úr, ez a kettes fejezetből, úgyhogy erről szavazunk. Nem, nem szavazunk, mert ez lefedett bocsánat, el rosszul láttam, ugyanez vonatkozik a következőre, ugyanez vonatkozik a kettő következőre, úgyhogy az első szavazás a kettes fejezetben az 575 zöldek, jelentéstevő ellenzi mellette. A zöldek is jutta. Jutta teljes frakciója, akkor elutasítottuk, mert Jutta frakciója ellene volt. Most következik 4137 mellette, ez az első hartunk módosítás ebben a fejezetben ellene. A többiek tartózkodás, akkor ezt, ezeket a típusú módosító javaslatokat elutasítottnak tekintjük. 217 jelentéstevő szóbeli Köszönöm szépen. Az 217-tel kapcsolatban én azt javaslom, hogy mellette szavazzunk, de nem az Agriáta javasolt ez összegre, hanem ennek a felére 25 millióra. És, és tartalékban, ahogy az Agri javasolta, de 25 millió. Azt javasolja tehát, hogy a felére csökkentsük a tartalékot. Jó, 25 milliót megtartunk, de tartalékba helyezünk 25 milliót. A jelentéstevő módosítása mm, vegyes érzelmeket vált ki, úgyhogy a kompjúterhez fordulunk és elektronikusan szavazunk. És én is szavazhatok, mert Holmeyer asszony telefonál. Milyen instrukciókat kell követnem, jó? még néhány embernek szavazni kellene, 40-et jó lenne elérni, de hát lezártam. Paf. 16 a mellette, 22-en ellene, elutasítva. Alors, oui, effectivement, a titkárság azt mondja, hogy a szóbeli módosítót el kell utasítani, de ha elutasítjuk, akkor mi is lesz? Akkor az íratról szavazni kell. Akkor az íratról kell szavaznunk. Valaki támogatja ezt egyáltalán? Senki. Akkor elutasítottuk. Lapozunk. A sztár ügyben való a keményítőre vonatkozó intervenció, bocsánat, 41.37-es. Nem tudom, de önök tudják, hogy a Hartong módosított elutasítjuk eleve. 575-ös. A szerző nem támogatja, ki támogatja? Köszönöm. A zöldek ellene. A többiek. Tartózkodás elutasítottuk. Most új téma alatt ugyanez a módosító szerepel, 75-ös. Itt lehetne egyszerre őket megszavazni? zöldek mit mondanak? Helga, elfogadná, hogyha itt több módosító van, ugye egy módosító több sor alatt szerepel, akkor egyszerre is szavazhatnánk erről? Jó, akkor az 575-öst minden előfordulásával együtt most szavazásra bocsátom. Ki támogatja ezt? Zöldek és Jutta. És Hartong úr. Ki van ellene? A többiek, tartózkodás. Elutasítottuk. És akkor, ha újra előfordul az 575-ös, akkor ez el van utasítva. Egyúttal így két ezután következő is le van tudva, és rátérünk a rászoruló személyeknek szóló programok sorra. Kompromisszumos szóbeli javaslat született itt, előadja a szerző. A következő a 670-esre vonatkozik, és azt mondja, hogy 25 milliót bele kéne eh, szúrni a szövegbe 100 helyett. Tehát 25 millió a 100 helyett. Erre mit mondanak a szocialisták? Mi a, a szavazó lista szerint szeretnénk szavazni. A leg, komolyabb 100 milliós tétel mellett vagyunk. Tehát önök el tudják fogadni a szerző elképzelését, ha az első ö, szavazást elbukják. Jó, akkor szavazásra bocsátom. Van joguk, hogy szóbeli módosítót fogalmazzanak meg. Ezt a szóbeli módosítót a szerző nem támogatja. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Ezt Elutasítottuk. Most újra a szerzőhöz fordulok. Fentartja álláspontját? A szerző. Jó. Ki támogatja? Így a 670 es szerző számait ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. És így a 670-es módosítottuk és elfogadtuk. Ezzel a következő sorok problémái problémáit kezeli, a 32-esét is, ha jól láttam, Gulárasszonyét, és a dingfélét is? Nem. A dingről szavaznunk kell, a dingféle sorról. Mindenkinek joga van. 17 es a szerző támogatja. Ki támogatja még a 43.17-est? Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk a 4317 est Köszönjük, Inge. Egyéb intézkedése 231-es kitámogatja a szerző mellett. Ki van ellene? Köszönöm, elfogadtuk. Cukorra és izoglükóz 575-ös. Ugye, ezt már megszavaztuk, az előbb megbeszéltük, hiszen sokszor szerepelt, elutasítottuk már azt. A két másik is ezzel le van tudva. Ugyanez érvényes a vegyiparban felhasznált cukor témában. Jó. Ezt is elutasítottuk. Egyéb intézkedések következik, olívaolaj. 232-es a szerző támogatja ezt, ki támogatja még? Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk a 232-est és a 4292-est is így. Gyapot, 233-as mellette. Ki szereti a gyapotot? Köszönjük. Ki van ellene? Ezek a nudisták. Vigyázat velük. Elfogadtuk. Elfogadtuk a gyapotból készült cuccokat és a következő sort is. Gyümölcsre és zöldségre vonatkozó export visszatérítések 575-ös, elutasítottuk már az 575-öst, tehát tovább lépünk. Gyümölcs zöldség nem kell. Következő sor termelői szervezetek, működési alapok. Támogatja a 14297 es kitámogatja még, ellene tartózkodás elfogadtuk, és így a másik kettőt is letudtuk. 42.95-ös görög javaslat kitámogatja a szerző mellett, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és a másik kettőt is. Iskola gyümölcs program, 220-as, a szerző támogatja, ki támogatja még? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 698-assal együtt. Zöldséggyümölcs kísérleti projekt. Ezzel már foglalkoztunk. A 215-ös. Tehát... Az 575-ös a zöldektől már elutasítottuk. Furcsa dolog is ez, hogy borfogyasztásra és exportra buzdítsunk. Boris Szilinus traktározása 4176-os. A szerző nem támogatja. Kis támogatja? Senki. Eltűnt a radar képernyőről. Ez a 447-esre is akkor vonatkozik. Borlepárlás. 575-ös már tudjuk. Eltűnt ez a sor. Ugyanez érvényes már a másikra is. Most felhasználására vonatkozó támogatás, magyarul, a franciául munak mondjuk, franc, magyarul mustnak, ha jól hallom, 41-79-es szerző nem támogatja. Senki nem szereti a mustat, ezt elvesztettük. 81-esről kéne szavaznunk. Ki támogatja ezt a Fem férét? 41-81-es. Ja, erről nem kell. Juta, mi a véleményed? Ez a Hartong féléhez tartozik? Jutának mindig igaza van. De nem tud viselkedni valahogy. Csak túl jól érzi magát. Elutasítottuk a 41 est úgy érzem akkor kompromisszum a 4297-esről. A szerző támogatja, és mondani is akar valamit. Oda jutottunk, hogy csak 10 milliót teszünk ebbe a sorba, és a 227 est módosítanám szóban, 209 millió 300 ezer helyett 10 millió lenne itt akkor ebben a sorban. Kompri. Ezt mindenki érti? Ismételje meg Szidónia. Akkor a 227-esről szavazzunk, és a 4296-osról. Nos, tehát akkor támogatja a jelentéstevő asszony? A 227-est? Nem, nem. A 4296-os támogatja. És akkor azt kérje, hogy először erről szavazzunk, és hogyha arról nem, akkor utána a másik. Tehát akkor először 4296-osról szavazunk mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Erről a többiekről akkor most nem beszélünk, ebben a sorban ezt az egyetlen módosítót elfogadtuk. Kivágási program Hartong elutasítva, az egyéb intézkedések, még mindig szőlészet, 1480 A jelentéstől ezt nem akarja a szerzők se, senki nem védi meg, úgyhogy ez eltűnt. Ez a 436-os lefedi, de a 235-ös nem. A 235-ösről szavazunk, a jelentéstevő támogatja ellene. Köszönöm tartózkodás, elfogadtuk. A következőt ez lefedi, lapozunk, illetve 85. oldalon maradunk a magyarban, 236-os jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm ellene, Köszönöm, tartózkodás, elfogadó. A következő pedig ez lefedi, 237-es mellette. Köszönöm ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. A következőt pedig lefedi. Szárított takarmány, 4137 hartong, szárított takarmány. 4137 37 harton szokás szerint elutasítva, és ugyanez vonatkozik a lap végén lévő módosítóra, közvetlen támogatások. Az, ez túl sok tej van az 579-esben a zöldek szerint. Nem, nem, ezt már nem, nem, ez nem az, amit lesz, megszavaztunk. Úgyhogy még most szavazunk rá, 579. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk ez lefedi a következő hármat, mert ezek megfeleltek neki, de a 264-es nem. 264-es támogatja a ő mellette. Na, egyedül maradt. Ellene. Háhá, elektronikusan kell, hogy szavazzunk a 264-esről. Mi most szavazhatok? Igen? Lezárom. Elutasítottuk. 21-17 arányban. 262-es jelentéstevő ellenzi. Szobai módosítás érkezett, jelentéstevő asszony. To, uh... van itt egy módosító javaslatom. Ez a tejpor, a sovány tejporral kapcsolatos intervenciós javaslat, ennek a tárolása. 10 milliót helyeznénk tartalékba, az Agri által javasolt 20 millió helyett. Très bien. Nagyszerű. Akkor felére csökkentjük a tartalékot a szobai javaslat szerint. Ezt kitámogatja. jó legyen elektronikus erről a szóbeli módosításról. Mindenki szavazott? Lezárom. 16 igen, 21 nem. Elmostuk. Akkor az írott módosító indítványról, a 262-esről szavazunk. Az Agriszak Bizottság jelentéstevő ellenzi. Akkor mindenki ellenzi? Van, aki megvédeni? Senki? Nem? Jó, akkor nem is beszélünk róla többet. A sa, vaj következik, 218-as. De itt is van egy szóbeli módosítás. Igen, ugyanaz a történet. Szeretném az összeget szóban módosítani, és azt javasolnám, hogy 25 millió legyen az 50 helyett. Nagyszerű, mondja az elnök. Akkor erről a szóbeli módosításról ugyan az a véleményük a kollégáknak? Ki van mellette? Ellene? tartó, egy többség volt ellene. Jó, akkor az írásbeli módosításra visszatérünk. 218 valaki mellette van, nincs, jó, gyerünk. Akkor se a tejporról, se a vajról nincs több módosítás, és tovább léphetünk az tejre. 221. Jelentéstevő mellette van, mellette, ellene. Tartózkodás, Elfogadtuk. A következőt ez lefedi. Tejalap. A híres tejalap Súrján Lászlótól. 219-es módosítás jelentéstevő támogatja. Ki támogatja még? Ki van ellene? Köszönöm. Az alelnökök teljesen megőrültek. Tartózkodás. Jó, akkor elfogadtuk ezt a módos. Nem. De. 579-es. Nem, nem, elnézést. A 219-esre vonatkozólag? Jó. Akkor erről szavazunk elektronikusan. Akkor itt most hagyjuk abba a szavazást. 25 igen, 12 nem. Két tartózkodás, jó, jó, szépen elfogadtuk. 579-es szavazunk róla, zöldeké, a több ellenzi. Mellette a zöldek, ellene a többiek. Tartózkodás nincs, elutasítottuk. 238-as jelentéstevő támogatja mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Marha és borjúhús. Itt van a zöldek szokásos 575-öse, ezzel utasítottnak tekinthető 4184-es Gören Ferm. A jelentéstevő ellenzi. Azonban Gören sem Akarja megvédeni? Görán is ellene van, jó. Azért szavazzunk róla. A szocialisták ellenzik, Jutát leszámítva mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, hát akkor ezt elutasítottuk. És a következőt is lefedi, de a 239-esről szavazunk mellette. A jelentéstevő támogatja. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő sor. Ismét a zöldek szokásos 575-ös elutasítva, és a többit ez lefedi, hiszen teljesen meg egyformák. Sertésúsra vonatkozó visszatérítések. Itt ugyanez a helyzet, nem lesz malac. Tojás. Tojás se lesz. Mit fogunk enni? baromfi hús ugyanez, baromfi sincs. Azonban a méhészet és a méz 261-es támogatja a jelentéstevő ellen, ellene szavaz-e valaki tartózkodás. 261-est elfogadtuk. Következiknek kísérleti projektek. Ezekkel nem foglalkozunk. Az SPS következik. 4137 Hartong elutasítva, az új SAPS. 90-es oldalon tartunk, közepén. Ezek a klasszikus Hartong esetek, úgyhogy tovább megyünk. Különleges támogatás. 580. A jelentéstevő a bullfightingot támogatja mellette viadalokról van szó. A jelentéstevő az volna egy kérdésem. Ez a módosító indítvány politikai szempontból ő most ám ösztönzi, vagy, vagy leveszél a bikaviadalokra. Mm, Világosnak kell látnunk ebben az ügyben. Én nem tudok szavazni. James, James. The political amendment, this one, Mr. Ch- Politikai módosításról van itt szó, elnök. Én nem tudom, hogy költség, vetési, költségvetési szempontból mit jelent az, hogy halálos bikaviadal. Ezt nem tudom számokba foglalni. Voilà. Dans ma région, et où que ça James meg kell, hogy téged, és akkor vagy, vagy, vagy José Luis, vagy Fernando, Spanyolországba, vagy Portugáliába. Nagyon különböző módokon lehet szórakozni a bikákkal, és vannak olyan módszerek, amelyek nem halálosak, mások viszont igen. Megoszlanak a vélemények erről. A nagyon kényes kérdésről régiónként a jelentéstevő is szót kért. No, I mean now it's clarified, I can read out. Most már világos mindent tisztáztunk, felolvashatom, de most már szerintem világos. Akkor ki támogatja ezt a módosítót, a jelentéstevő, igen. 580-as. Meg kell számolni. Mm, meg kell, legyen elektronikus. Si j'aimerais prendre part hogyha van egy olyan néppárt, aki nem szavazhat? Jó, nincs? Igen? Van? Akkor én ellene vagyok. Jó. Működik. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 15 ellene, 7 tartózkodás. The seventh. Oh, this is not brave, huh? Bien. Nos, akkor a dohányra vonatkozó támogatások 620-as jelentést ellenzi mellette. Köszönöm. Na jó, legyen elektronikus, mert a szocialisták is mellette vannak. Akkor most én szavazhatok-e? Megpróbálok. És ha túl sokan vagyunk, akkor majd a gép úgy is megmondja. Megállítom a szavazást, 18 igen, 20 ellen, elutasítottuk. Ez lefette az lap fennmaradó részét, kivéve az 581-est a proteinekről mellette. Fehérje növények. 581-es jelentéstevő mellette van. Ellene kiszavaz. Tartózkodás, elfogadtuk. Következő lap, 92-es, 41-37-es hartunk szokásos, ugyanez a következő sorban a pozei, de a grelieről szavazunk, 42-24 vele ellene van mellette, senki, elutasítottuk. 240-es a jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 241-es jelentéstevő mellette van, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 577-es kísérleti, úgyhogy a vidékfejlesztési programokra ugrunk. 4137, hartunk, szokásos. 242, Szavazunk róla, a jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Következőt ez lefedi. 4137 tartunk, 263 és 712 kísérleti projekt, majd holnap lesz. Úgyhogy 244-esre ugrunk, mellette. A jelentéstevő mellette van, ellene, jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük. 244-esről szavazunk. Nem, elnézést várjanak. Hirtelen felmerült egy aggályom. Ez a korábbi évek számának számviteli vizsgálata sor. Erről most akarnak szavazni? Nem akarnak ö, ilyen puffer sort csinálni belőle? Nem? Akkor szavazunk. 244. Mm, én vagyok a plusz néppárt, úgyhogy akkor visszavonulok. Jó. Kihúztam a kártyát. Lezárom a szavazást. 17 igen, 22 nem. Amúgy se változtatott volna semmit a szavazatom, úgyhogy elutasítottuk ezt a módosítást a másikat is. Erre a sorra vonatkozóak tehát nem lesz módosítás. Következő sor következik. Az első, amire szavazunk, a 245-ös közvélemény felvilágosítása. Mellette a jelentéstől támogatja, ellene, köszönöm tartózkodás, elfogadtuk. A többire most nincs szükségünk, hogy ma megnézzük. Mit hagytam ki? Nem, azt mondják, hogy a 246-osról már volt szó egy tegnapi kompromisszumban. Nem, hanem akkor elnézést, rossz híreket kaptam. 246-os mellette. A jelentéstevő támogatja. Köszönöm. Ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfoltuk. <clears throat> Akkor lapozok. A Life Plus-re lépünk tovább, rögtön 95. oldal tetején. Szokácsos hartong. Ellenben ott van a 424-es. Egy olyan módosító, ami a megjegyzéseket akarja kiigazítani. A jelentéstevő támogatja mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A két következőt ez lefedi. A 398-ast már lefettük. Az egész lapot tovább fordíthatjuk, hiszen itt kísérleti projektekről van szó. Tovább, tovább. 95-ösnél járunk az angolban, 97 es Re tudunk tovább ugrani. Az EU projektek végrehajtása klíma területén Hartong elutasítottuk, de 397-esről szavaznunk kell, a jelentéstől támogatja, ki van mellette, ellene, Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Két következőt lefettük, ezek századik oldal. A következő lap a kísérleti projektekre vonatkozik, a rákövetkező is. Egészen a halászatig kísérleti politikák. Halászat. Először van egy hartong, ezt elutasítottnak tekintjük. 836-os GUE, a jelentéstevő ellenzi, mellette. Ez a 102. oldalon a legalsó sor, az angolban pedig a 99. közepe. 836-os. Halászati termékekre vonatkozó intervenciók. Vannak mellette néhányan, ki van mellette? A liberálisok. Ellene a többiek tartózkodás. Elutasítottuk. 837-es mellette nincs senki, de mégis nem. Akkor ezt elutasítottuk. Lapozok. 838-as ugyanis egy kísérleti projekt. Hartong, ezt elutasítottnak tekintjük. Nem, nem, ez egy másik hartong. Ez nem a szokásos hartong. Jensen asszony. Jonna. Egy kicsit elvesztettem a fonalat, hol vagyunk? A századik oldalon, mondja az elnök. Mi a magyarban a 103-as, a nemzetközi halászati megállapodások. Hartong úr. Egyetértek abban, hogy melyik oldalon vagyunk, de hogyha a 98-as, a vissza, 98. oldalra visszatérünk, és itt volt néhány módosító javaslat, amelyekről nem szavaztunk, ha jól tudom, és szerintem ezt nem fedi le a többi, vagy lefedi? Akkor, hogyha lefedi, akkor a mi szavazólistánk nem megfelelő. Oui, on, on me dit que cet amendement a été couvert. Állítólag a BE vonalakra vonatkozó kompromisszum lefedi ezt a módosítót. Mondják itt nekem de majd megnézzük, ezt ellenőrizzük, és hogyha mégsem, akkor holnap szavazunk róla. Akkor most térjünk vissza, hol is jártunk. 51-es halászati bizottság 103. oda alján mellette a jelentéstevő támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő. Nem, nem, elnézést. Kellett volna, hogy szavazzunk az 51-es előtt a 4146 osról is, Hartong úréről, hiszen ez nem a szokásos hartong. Ez egy másik hartong. Mellette. Köszönöm, ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. Akkor 52-es jön, halászati bizottság részéről, mellette a jelentéstevő támogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 53-as, mellette a jelentéstevő támogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő sorban egy szokásos hártong, amiről nem szavazunk, az 54-esről viszont igen, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Következő sor, új szokásos hartunk, de az 55-ösről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kísérleti projekt jön, az majd holnap, a 44-esről viszont szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő sor 56-os. Jelentéstevő támogatja mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Lapozok, mondja az elnök úr, 102. ott az angolban, 105 a magyarban, 588-as először a következő sorban. Jelentéstevő ellenzi. Van-e valaki, aki nem? Senki. Vagy mégis, bocsánat, bocsánat. De ez nem az a csoportos módosító, nem? Nem. Jó. Tehát a zöldek támogatják. Van-e még valaki? De Hartung úr is. Három igen. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 57-es halászati bizottságtól. A jelentéstevő mellette van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 62-es. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő kettő ügynökség. 63-as. A jelentéstevő ellenzi. Nem, de mellette, mellette van a jelentéstevő. Ki van még mellette? Ellene, Á, jó, hát akkor ezt ellenőriznünk kell. Szerintem mellette voltunk, de elektronikusan ellenőrizzük. Szavazhatok? Si, si, Carmen Fraga euh, regarde. Carmen. Carmen Fraga, neki is szavaznia kell. A magyarok úgy látom, hogy ellenzik a halászatot, de hát akkor is népátnál egy kis rendetlenség van. Est-ce que, est que nos amis PPE savent ce qu'ils veulent faire A népát most már tudja, hogy mit akar? Ők mindig vitáznak? Oké. Okay. Le vote est... Minusz, jó, rendben, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 17-en ellene elfogadtuk. A 63-asról van szó. Ezzel a következő problémát is megoldottuk. Az egész következő oldal elfogadott, vagy lefeletnek tekintjük. 103. oldal, kísérleti projektek, vagy BA vonala, sorok, és a 101. sor elejére, is ez vonatkozik. 41.62 oka fogyott, 2.22 következik. Jelentéstevő támogatja, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 256 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következik egy kísérleti projekt, úgyhogy ezt kihagyjuk 223 szóbeli módosítás a 223-ról jelentéstevő. 223, tessék. Igen, jelen pillanatban megegyeztünk a koordinátorok ülésén, vagy legalábbis erről beszéltünk, mégpedig arról, hogy az agri kérést ezzel a költségvetési sorral kapcsolatban elfogadjuk, de nem 15 milliót, ahogy ők javasolják, hanem 5 milliót. Javítsanak ki, ha tévedek. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hogy a DB-t helyreállítjuk, és nem pedig, vagy visszaállítjuk, és nem megyünk e föl. Amit, a, az, amit javasol az jelentéstevő az az, hogy a DB-t állítsuk vissza, bármi is a szám. Azt hiszem, hogy nem teljesen világos, hogy miben állapodtunk meg. Mert a tárolásban is, raktározásban is valamit mondanak az emberek, és aztán más dologról szavaznak. Nem először fordul ez elő. De próbáljuk meg világosan látni a dolgokat. Hogyha visszaállítjuk a DB-t, akkor 15 millió helyett 5 millió lenne ebben a költségvetési sorban, és ez nagyjából megfelel annak, amit az Agri kér, kivéve a számot. Azt hiszem, hogy a többiek egyetértenek ezzel az értelmezéssel. Ki támogatja az így precíziált módosítást ellene? Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. És a titkárság remélem, hogy érti, hogy miről van szó. Jó. Következő módosítás kísérleti projekt, most növényegészségügyi intézkedések, új intézkedések. 257 jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a két következő ezzel lefedett. 258 jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 402-re ez vonatkozik, és ezzel a kettes fejezet végéhez értünk. Nos, kedves kollégák, gratulálok, és köszönetet mondok. Még van 10 percünk, de elfáradtunk. Leesett a vércukrunk és nincs annyi erőnk és annyi energiánk, hogy egy következő fejezetbe belefogjunk, úgyhogy 15 óráig elhalasztom az ülést, úgyhogy kérem szépen, de 15 órakor mindenki pontosan jöjjön vissza, 3 órakor, tehát délután folytatjuk. Köszönjük a tolmácsoknak is az erő ráfordítást és a kitartást. Bezárom az ülést.